Ja, sehr geehrte, liebe... Tisztelt Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottsági tagok, kedves vendégeink, üdvözlöm Önöket a mai ülésünkön itt az Európai Parlamentben, Brüsszelben. Először is a napirend elfogadása. Az első pontunk, ha egyet értenek vele, akkor a rendelkezésre bocsátott formában elfogadjuk a napi rendet. Cseszkova asszony parancsolja, megjegyzése van. Vám, že narušuji tento bod, protože to nebývá zvykem, ale nicméně na programu... Nem szoktuk általában kommentálni ezt a pontot, de a programban szerepel az én jelentésem is, ezt meg fogjuk vitatni ma, holnap fogunk szavazni róla. Szeretnék köszönetet mondani elnök úr, azért a levélért, amit az Európai Parlament elnökéhez címzett, és amiben azt kérte, hogy két jelentésről a szavazást, az én jelentésem és egy kollégám jelentésének a szavazását el lehessen halasztani. Szeretnék megkérdezni valamit, hogy a júniusi ülésre el lehetne elhalasztani a szavazást, mert így módon a szakbizottsági kollégák be tudnának nyújtani módosítási indítványokat. Hmm? It, it, it, it is possible. Igen, lehetséges. If the, if the committee... Ha a szakbizottság egyetért ezzel, akkor elhalaszthatjuk a szavazást. Mohu ještě jednou? Děkuji, eh, Köszönöm, elnök úr. Szeretnék biztos lenni a dolgomban. A jelenlegi szavazási terv szerint a jelentésről a júliusi plenárison fogunk szavazni. 2013, 2013 júliusi plenárison. A kérdésem az, hogyha június 17-én szavazunk, vagy körülbelül 17-én, akkor ez problémás lenne az elnökség számára, mert ma fogunk erről vitát folytatni, utána lesz idő a módosító indítványok benyújtására, ugye ez így lenne korrekt a kollégákkal szemben, és ezt követően július 10-én a plenárison lehetne szavazni a jelentésről. A kérdés az, hogy az Európai Parlament elnöke által önnek írt válaszban az szerepelte, hogy ez így lehetséges. Nagyon sok munkát végeztünk, volt meghallgatás is, úgyhogy nagyon nem szeretnénk, hogyha elveszítenénk, elvesztegetnénk ezt a jelentést az halasztás miatt. Hogyha ennek a veszélye fölmerülne, akkor inkább nem, akkor inkább tartsuk a, magunkat a napirendhez. Oké. Okay. Äh, wir haben das mit... Äh, Rendben. Pontos megfontolásból helyeztük ma a napirendre ezt a dolgot, ugyanis nem eh, biztosított, hogy júliusban szavazni lehet, hogyha ma elhalasztjuk a dolgot, úgyhogy inkább arra hajlanánk, hogy ma kerüljön sor az cserére, annak érdekében, hogy a menetrendet, az időtervünket be tudjuk tartani. Úgyhogy hajlandóak lennénk persze még egyszer ellenőrizni, hogy a júliusi szavazás a határidő meghosszabbítása mellett is lehetséges-e, de hogy tekintettel arra, hogy fennáll annak az esélye, hogy nehézségek lesznek ezzel kapcsolatban, én azt javaslom, hogy ma legyen az első eszmecsere, és akkor aztán majd még mindig megnézhetjük, meglátjuk, hogy júliusig meg lehet határidő hosszabbítást adni. Egyetért ezzel? Igen. Igen, rendben, és köszönöm szépen. Ja, rendben. akkor e szerint fogunk eljárni, és át is térünk az érdemi rendi pontok tárgyalására. A nyilvános ülésünket az interneten közvetítik, erre utalnék, valamint a megadott nyelveken áll rendelkezésre tolmácsolás. Elektronikus úton fogunk szavazni majd, úgyhogy szükség lesz a szavazókártyákra, emlékeztetnék arra, hogy szükségük lesz a szavazókártyáikra, hogy aztán, ha eljön a napirendben ez a pont, akkor szavazni tudjunk, és a LIBE szakbizottsággal a szerdán tervezendő közös ülésünkre is majd sor fog kerülni, erre már most utalnék. Átérnék a harmadik napirendi pontra, a következő ülésnek, nevezetesen a március 18-19-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása, és a május 7-e ülésnek a jegyzőkönyve nem áll rendelkezésre. Kérdezem, van-e esetleg a jegyzőkönyvvel kapcsolatban észrevétel? Nincs. Ebben az esetben elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet, áttérek az ötös napi rendi pontra. A számhelyőszék egy tagjának kinevezése, a horvát kormány neve, neven Mateszt jelölte. Szeretettel üdvözöljük itt Önt, Matesz úr, a szakbizottságunkban ennek a pontnak az előadója Inez Ayala Sender kolléganőnk. A 107-es eljárási szabályzatbeli cikkeinek megfelelően itt most meghallgatást tarthatunk, és ennek az ülésnek az előkészítése képpen egy kérdő ívet is kiküldtünk, minden egyes jelöltnek. Megadjuk a lehetőséget arra, hogy egy bevezető hozzászólásában 5 percben bemutatkozzon, és utána a tagoknak biztosítunk lehetőséget arra, a szakbizottsági tagoknak, hogy kérdéseket tegyenek fel hozzá. Úgyhogy először is szeretném az előadót kérni, hogy az ő szemszögéből van -e esetleg még eh, elmondani való, vagy pedig megadhatjuk önnek, Matesz úr, a szót, hogy bevezető bemutatkozását megtartsa. Ajala Szender egyetért, ahogy látom, úgyhogy Mátesz urat kérem, hogy tartsa meg 5 perces bevezető bemutatkozását. Parancsoljon! Dávajöcsi, dáme i zástupnici, poslanici Európskog parlamenta, dozvolite mi da na početku... Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselők! Először is néhány szót szeretnék szólni arról, hogy miért is ilyen fontos a mostani időpont, az időszak hazám lakosai számára. Horvátország a hagyományai, a kultúrája mindig is az európai családhoz tartozott. Ezért harcolt az önállóságért, és ezért is tett meg mindent, hogy csatlakozhasson az európai közösséghez. A modern élet minden területén jellemző az, hogy szeretnénk csatlakozni az európai világhoz. Horvátország közel áll a szívemhez, és számomra is nagyon fontos a csatlakozás. Most ez már megtörtént, és úgy értelmezem, hogy az erőfeszítéseinket siker koronázta. Nagyon büszke vagyok arra, hogy én vagyok az egyik első horvát polgár, aki az Európai Unióban egy fontos pozíciót tölthet be. És én vagyok az első, aki az Európai parlamenti szakbizottsága előtt meg kellett, hogy jelenjen és beszámolót tartson. Az Zágrábi Gazdasági Intézetnek voltam a tagja, ott kezdtem el dolgozni, amikor Jugoszláviában nagyon magas volt az infláció. Elsősorban adózási kérdésekkel dolgoztam, illetve a monetáris politika és az adópolitika kapcsolatával foglalkoztam. Később valaki nagyon kedvesen azt mondta, hogy főleg adózási szempontokat követek, dolgoztam az adózási szakpolitikák fenntarthatóságán több országban. A makrogazdasági kiigazításokkal foglalkoztam ezekben az országokban, vagy pedig az alapok felhasználásának a felügyeletét követtem. A, mindig is uh, ítéleteket kellett hoznom a tekintetben, hogy az adott ország adózási politikája fenntartható és hatékony-e. Az IMF-ben több szempontból az IMF-ben végzett munka hasonló vagy azonos is volt azzal, amit a számvevőszéknél végeznek. A felkészültségem alapján meg vagyok győződve arról, hogy hozzá tudok járulni a számvőszék ezen tevékenységéhez. A pénzügyi adi tekintetében a karrierem során szeretném elmondani, hogy különösen foglalkoztam a kormányok áldozási tevékenységének elszámolásával magának a szektornak a definíciójával is sokat foglalkoztam. Kon- konkrétan azt próbáltam meghatározni, hogy mi az általános kormány, szektor és a magánvállalkozások közötti határ. Nagyon sokszor az adózási elszámoltatásból bizonyos tevékenységek ki vannak zárva, hiszen vannak implicit magánszektorhoz tartozó társaságok is. Uh, Fontos a kormány tevékenység a gazdaságban, de a nemrégi válság is bizonyította, hogy az ilyen, korp- ilyen, válasz, ilyen vállalat csoportokért felelnie kell a kormánynak hiszen az, hogyha csak növeljük az államadóságot, az a piacokat egyáltalán nem segíti. A kormány nem csak jövedelmet szed be, és költségekről, kiadásokról dönt, hanem nagyon sok pénzügyi műveletet is végez. Na, sokszor többféle kontingens felelősséggel is rendelkezik a kormány. Az eszközök oldalán politikai célokra használnak föl eszközöket. A jelenlegi gyakorlatban ezeket a tevékenységeket sokszor sor alatti tevékenységnek nevezik, vagyis nem befolyásolják a mérleg egyenleget, így szoktak ezek szerepelni a beszámolókban. Lehet ezt a gyakorlatot indokolni, de ugyanakkor a teljes átláthatósága ezeknek a műveleteknek is fontos, hiszen közvetlenül vagy közvetetten befolyásolják az államadosságot. Ezért a kormány tevékenység pénzügyi auditja az nem csak a pénzügyi nyilvántartások, illetve nyilatkozatok valós voltát kell, hogy megállapítsa, vagy ellenőrizze, hanem foglalkoznia kell azokkal a kormány tevékenységekkel is, amelyek általában az általános kormány költségvetésben nem is szerepelnek. A több EU tagállamban érdekes ez a kérdés, de az EU szintjén is. Az Unió egyre komplexebb intézményeket állít föl, a integrált bankunió kialakításán dolgozik most, ezért egyre fontosabb, hiszen itt jelentős kockázatok rejlenek, és mindennek hatása lehet az egész uniós adópolitikára. Úgy gondolom, hogy az ilyen irányú felkészültségem has, hasznos lehet a számvőszéki tevékenység tekintetében. Foglalkoztam a fejlett gazdaságok államadóságának a kérdésével is hiszen az államadosság megítélése ahhoz képest, hogy 50 évvel ezelőtt hogy ítéltük meg, változott, egyre magasabb a szintje az államadóságnak. Általában háborús válságok vagy mély gazdasági válságok idején szokott ez előfordulni, és néhány évvel ezelőttig ezt nem mondhattuk. A fejlett, amikor a fejlett gazdaságokat a világválság sújtja, az országok eltérő módon reagálnak sokszor azt kívánják biztosítani az országok, hogy a piacot meg tudják tartani, vagy akár fejleszteni tudják a piaci pozíciókat. A számvevőszék tevékenységében látom, hogy az új Európai Uniós intézményi keret tekintetében sokat foglalkozik a válság hatásaival. Ez egy új mechanizmus is jelent, inkább az adó fizeti, vagy az adózási unió, adóunió irányába történő elmozdulást ezért a számvevőszéknek az auditálás területén egyre fontosabb szerepe lesz. Azt is láttam, hogy a számvevőszék készített egy jelentést a statisztika fejlődése az Európai Unióban, különösen a közkiadások területén. És úgy tudom, hogy új pénzügyi intézmények és mechanizmusok tekintetében is audit tevékenységgel fogják megbízni a számvőszéket. Itt is hasznos lehet majd a munkám. Az audit területén esetleg azt tudom majd biztosítani, hogy új szemmel nézem a dolgokat. Nagyon sok számvevőszéki dokumentumot elolvastam, és úgy gondolom, hogy jelentős kihívásokat rejtenek a költségvetési kérdések. A külső és belső ellenőrzések, tanúsítványok, auditok, tagállami szinten, EU szinten, illetve számvevőszéki szinten, és mindennek sokszor hatása van, kölcsönhatásban áll az EU források komplex feladatával kihívást jelent az is, hogy a rendszer ugyanakkor megfelelően tudjon működni. Látok olyan jelzéseket, hogy esetleg el lehetne mozdulni egy olyan irányba, ami azt jelenteni, hogy az döntéshozatali folyamatok koordinálása javulhasson. Ennél pontosabban nem tudok fogalmazni, de ha megválasztanak számvőszegi taggá, akkor tudok majd pontosabb gondolatokat is megosztani önökkel. A Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság és a számvevőszék szorosan együttműködik. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság az egyik fontos építőköve az EU elszámolásának, elszámoltathatóságnak. Mindenképpen mindent meg fogok tenni azért, hogy szorosan együtt tudjak működni az önök szakbizottságával. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy meghívtak a mai meghallgatásra. Köszönöm, hogy bemutatkozhattam. Yeah, thank you very much, Mr. Matt. Köszönöm szépen, Mátesz úr, köszönjük a bevezetőjét. Most a képviselőknek adok lehetőséget a felszólaláshoz. Először a jelentéstevő kap szót, így ezt Ájára Sanders. Te, eh, bienvenido, señor. Köszönöm szépen. Én is üdvözölni szeretném a tesz urat. Üdvözlöm a meghallgatásunkon. Tüzetesen elolvastam válaszait, illetve cikkeket is olvastam a görögországi helyzettel kapcsolatban, ez nagyon érdekelt, hiszen fontosnak tartom azt, hogy levonjuk a tanulságokat a múlt hibáiból, és nagyon gyakran nem jó a memóriánk, éppen ezért megismételjük ugyanazokat a hibákat, amelyeket elkövettünk a múltban. Hálás vagyok bevezetőért, úgy érzem, hogy ön szintén úgy érzi, nagyon fontos tanulni a múlt hibáiból. Megnéztem az életrajzát, és ön ezt az életérzelben is megjelöli, illetve megjele, megnevezi azt, hogy nincsenek különösebb tapasztalatai, ami a megfelelési auditot illeti. De viszont úgy tűnik, hogy amikor új eszközökről van szó, akkor önnek jelentős tapasztalatai, tudása van, ami a fiskális kormányzást és a banki kormányzást illeti, illetve ezek olyan témák, amelyek eh, érdekli önt. Itt nagyon fontos eh, megemlíteni az ellenőrzéseket, illetve ezeknek különböző lehetséges módjait a tagországokban. Kérdésem a következő tapasztalatai alapján lehetőséget arra, hogy a számvevőszék hatékonyabb ellenőrzést végezzen, illetve ennek eh, milyen kidolgozási módjait látja az új garancia és eh, hitel eszközök kapcsán. Hiszen jelenleg ezek kidolgozásán fáradozunk, és nagyon gyakran áttekintetetlen a struktúra, viszont ezekre az eszközökre feltétlenül szükség van. Helyenként egy adott szemövőszéki tag illetékes az új eszközökkel kapcsolatos ellenőrzésekért, viszont a számbevőszék intézményként nem. Az Európai Parlamentnek eh, jelenleg korlátozottak az ellenőrzési lehetőségei ebben a témában. Következő pont. a nemzetközi valuta alappal kapcsolatos munkát, illetően is rendelkezik tapasztalatokkal. Jelenleg vita zajlik az Európai Unióban az elmúlt hónapokban arról, hogy a megszorítási programokat, illetve a megtakarítási kritériumokat hogyan lehet összhangba hozni, annak szükségességével, hogy megtartsuk az egyensúlyt a beruházási programokon, illetve más típusú programokon keresztül, amelyek a növekedést hivatottak előmozdítani. Tapasztalatai alapján be tudná számolni arról, hogy hogyan látja ezeket a különböző megoldásokat. Van egy további kérdésem életrajzához kapcsolódóan is. Ön vezette a gazdasági eh, intézet eh, ellenőrzési bizottságát Zágrában. Meg szeretném kérdezni arról, hogy mik voltak konkrét feladatai ebben a munkakörben. Utolsó kérdésem pedig egy olyan kérdés, amelyet minden jelölthez intézünk a számbőrségi munkához kapcsolódóan. Lemondaná el, le tudná mondani jelenlegi posztjáról, abban az esetben, hogyha az Európai Parlament Tehát amennyiben a parlament negatív véleményt mond, vissza tudná von, vonni jelöltségét. Tehát hogyan reagál abban az esetben, hogy az Európai Parlament nem támogatja az ön kinevezését? Köszönöm, Matesz úr. Először a könnyű kérdése kezdem az Ágrebi Intézetben folytatott munkámhoz kapcsolódóan. 2002-ig dolgoztam ebben az intézetben, különböző posztokat töltöttem be, és nem vagyok benne biztos, hogy emlékszem az összes feladatra. Én voltam a board elnöke, de már nem töltöm be ezt a pozíciót. Ami a megszorítási intézkedéseket élet illetve a növekedés súlyból elindítását az európai gazdaságokban. A versenyképességi kérdés itt egy nagyon súlyos kérdés. Azt gondolom, tanulhatunk egy olyan ország példájából, amely nem tagja az eurózónának, viszont egy rögzített árfolyam alapján dolgozott, ez pedig Lettország volt. Annak idején ez mentettem őket meg nagyon sok problémából, problémától. Nagyon súlyos reformokra volt szükség az országban, és jelentős európai programokból kapott támogatást. Úgy érzem, hogy ezek a kérdések, a kemény reformok, és most ezek részlete nem térnék ki. A reformok közül számos jelentős reform volt. Másrészt pedig a net, nettó transferek, ezek mind nagyon fontos kérdések voltak, tehát fontos ezekből levonni a tanulságot. Mások ország példáját is említhetném, amely nem küzdött válsággal annó, viszont um, jelentős mértékben profitált ezekből a transferekből, mint például Lengyelország. Both should be combination, combination of, of tough reforms and, and assistance. Tehát nagyon fontos, hogy a segítségnyújtás, illetve a kemény reformok kéz a kézben járjanak. A második kérdés az új intézményre vonatkozott, amelynek jelenleg történik a felállítása az EU-ban, illetve az eurózónában. Nagyon gyakran intézmény, illetve kormányközi megállapodások alapján hozzák létre ezeket az intézeteket, intézményeket, és a szociális helyzetbe hozza őket, amely a számvevőszék életét is jelentős mértékben megbonyolítja. Vannak további folyamatok, amelyek a fiskális felügyeletre vonatkoznak. Ez egy olyan terület, amelyen a szemőszék ellenőrzést végezhet. A statisztikai adatok javítására vonatkozóan is született egy tanulmány, amelyet a szembevőszék kért, ez nagyon fontos téma, a hatos csomag, az EU-s szemeszter, mind-mind olyan eszközök, amelyekhez a számvevőszég hozzájárulhatna, illetve megvizsgálhatná azt, hogy a folyamatok hogyan mennek tovább, illetve hogy a célokat mennyire sikerült elérni. Egyelőre ennyit tudok mondani az elhangzott kérdésekkel kapcsolatban. arra, hogy ismételj meg a válaszomat a feltett utolsó kérdésre. nem én vagyok az a személy, aki a szabályokat hivatott volna megváltoztatni, ezek a szabályok megvannak. Tehát ha ön, az önök támogatását nem fogom megkapni, akkor nagy valószínűséggel visszavonom a nevezésemet, illetve a jelölésemet. amennyiben személyem eh, ellen szavaznának, úgy nagy valószínűséggel hajlandó lennék visszavonni a kinevezésemet. Jean-Pierre Ródi kap szót a néppárt képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is üdvözölni szeretném önt, illetve ugyanazokat a kérdéseket szerettem volna feltenni, mint kolléganőm. Tehát megkérdezem én is azt, hogy olyan esetben, ha a parlament megtagadja öntől a támogatását, visszavonja a nevezését, illetve e, kinevezését. Sajnálatosnak tartom a válaszát. Ön elmondta azt, hogy ez a szabály, de az ülés után, a parlament szavaz után megszűnik a kapcsolata jelöltel, tehát ez azt jelenti, hogy ön nem tudja a szavazás eredményét, Van még további két-három kérdésem is. Kitűnő tapasztalatokkal rendelkezik, mindannyian nagyon örülünk annak, hogy ilyen kitűnő tapasztalatokkal rendelkezik a horvát jelölt. A parlament és a tanács bizalmát meg kell, hogy szerezze, ami az értékeléseket illeti. Ami pedig az európai politikákat illeti, azt gondolom, hogy ez egy gyenge pont a mentesítéseknél is, és a szerződések alapján a bizottságnak értékelést kell készítenie. Tudnál néhány szót szólni arról a kapcsolatról, amely az értékelések ellenőrzését illeti, amelyet az Európai Bizottság juttat el majd hozzánk, illetve amelyek alapján, amely ellenőrzések alapján a végrehajtót mi is ellenőrizni tudnánk, azaz az Európai Bizottságot. Mindaz, ami az európai eh, közös politikákat illeti. Az utolsó kérdésem az auditokra vonatkozik. Hogyha megnézzük az életrajzát, akkor nagyon kevés tapasztalattal rendelkezik az auditok területén, ezért teszem fel a következő kérdést. Hogyha ön a szemvevőszék tagja lesz, akkor a többi taggal együtt, akkor megbízhatósági nyilatkozat kialakításában is részt kell, hogy vegyen. Ezt a szemvevőszék adja az Európai parlamentnek a számlák megbízhatóságáról, illetve ezek jogosságáról. Tehát amikor ön vélem készít, akkor szemveszéki audit alapján kell, hogy elkészítse ezt, tehát ezekre vonatkoznak az amúgy a közszektorban érvényes nemzetközi normák. Kérdésem az, hogy ismeri -e ezt a területet, amennyiben pedig nem ismeri, úgy tervezek képzésben részt venni, annak érdekében, hogy a nemzetközi audit standardokat megismerje, amelyek az közszférában érvényesek, illetve a felsőbb ellenőrzést végző szervekre vonatkozó nemzetközi standardok megismerését illetően is. Köszönöm. I, I said that the area in which my Mondtam, hogy ezen a területen kevés a tapasztalatom, vagyis a megfelelőségi audit területén tanulmányoztam a számvőszék által használt kézikönyveket és standardokat. Úgy látom, hogy több esetben probléma van, mert a számvőszék sokszor jelentős hibát talál az EU költségvetés végrehajtásának bizonyos részein. Úgy gondolom ezt az elemzést jól tudom követni. Esetleg meg is lehetne vizsgálni, hogy ezeken a területeken ezeket az ilyen jellegű problémákat miért nem könnyű megoldani. Nekem most nincs a kezemben megoldás ezekre. De a megfelelőségi auditok tekintetében úgy gondolom, hogy a teljesítési audit az a sztori vége, talán még fontosabb is, hiszen ott születik az az ítélet, hogy az egész program működött-e, hogy a program célját elérték-e, hogy a forrásokat megfelelően el. Hadd fogalmazzak így. Ahogy én látom ezt a kérdést. A teljesítési auditokhoz való hozzáértésem talán kompenzálni tudja az úgynevezett alacsonyabb szintű felkészültségemet a megfelelőségi auditok területén. De hát úgy gondolom, hogy a teljes teljesítési audit az a lényeg. Úgy gondolom, hogy meg tudok majd felelni a feladatnak, amikor ilyen feladatok elé fog állítani a számbeveszék. Thank you very much. Köszönöm szépen. Jan Müller a következő. Thank you. Uh, also, welcome. Köszönöm, én is szeretném üdvözölni Önt a szakbizottság előtt, mint az új Európai Uniós tagállam első személye, aki előttünk át lenne egy általános kérdésem és egy konkrét kérdésem. És az általános kérdésem az Európai Számvőszék tekintetében az egyik legfontosabb dolog, legfontosabb feladat, hogy minden évben véleményt adjon arról, hogy hogyan is állnak az európai elszámolások. És ahogy ez már el is hangzott, ezt ugye DASZ-nak nevezzük. Mindenki hibázik, 2%-os is lehet akár a hiba szint, és akkor a költségvetés elfogadható. Az Európai Unió 18 év óta nem képes ezt teljesíteni, és sokkal magasabb szintet mutat. Tavaly 3,7% volt, de a regionális alapoknál sokkal magasabb. Mit gondol erről a rendszerről? Mit javasolna azért, hogy javítani tudjunk a helyzeten? És hogyan lehet ezt összehasonlítani a horvátországi helyzettel? Horvátországban mekkora ez a hiba szint, és a számvevőszék ott hogy reagál ezekre a hibákra? Második kérdésem, ez a konkrét kérdés. Nekem se felel meg az a válasz, amit arra a kérdésre adott, hogy amennyiben a szakbizottság negatív véleményt ad, akkor ön azt mondja, hogy megköveti a szabályokat, és gondolkozik a dolgon. De tegyük fel, hogy negatív a vélemény, és ön gondolkodik és ő úgy dönt, hogy mégis jelölt marad, akkor hogy tud majd, hogy tud majd együtt dolgozni egy olyan szakbizottsággal, amely nem bízott meg önben? Kezdjük az utolsó kérdéssel. Nagyon kevéssé lenne valószínű, hogy ne vonjam vissza a jelöltségemet, ha negatív a vélemény. Ezt írtam. Nem azt írtam, hogy gondolkodni fogok, azt írtam, hogy nagy valószínűséggel vissza fogom vonni a jelöltségemet, és nem is fogom megváltoztatni azt, amit ide leírtam, hiszen akkor ellentmondásba kerülnék önmagammal. És erről ennyit szeretnék mondani. Nem csak gondolkozni fogok, komolyan fogom venni, és nagy valószínűséggel vissza fogok lépni. Azért szeretném persze tudni azt is, hogy miért nem fogadnak el, mert akár meg is tudnak győzni arról, hogy egyetértsek önökkel, és visszavonjam a jelöltségemet. A hiba szint tekintetében. Igen, ez egy probléma egyértelműen, de számomra mi az igazi kihívás, hogy milyen gyakoriak a hibák, tehát nem csak maga a hiba szint, hanem a gyakoriság is. Természetesen sok téma befolyásolja ezt, sok tényező befolyásolja ezt. Hogyha a hibák ismétlődnek, akkor talán korrigáló akciókat nem jól terveztek, vagy nem jól hajtottak végre. A jelenlegi rendszerben olyan ösztönzők élnek, hogy minden tagállam maximálisan próbálja kihasználni a lehető legnagyobb mértékben a forrásokat. És ez az ösztönző, illetve a hozzáállás az ellenőrző testületekhez, amelyeknek felügyelniük kell a folyamatokat. Egy ilyenfajta hiba listás történet után ugye elég nehéz ehhez hozzáállni. Nincs semmilyen javaslatom jelenleg. Hogyha tanár lennék, azt mondanám, hogy talán bizonyos esetekben az osztott elnökséget például csökkenteni lehetne egy központosítottabb vezetés érdekében. De hát ez politikailag nehéz lenne. Lehet, hogy gondolkozni kéne olyan mechanizmusokon is, amelyek kell meg lehetne előzni a hiba szintet, illetve azt az ösztönzést, hogy a rendelkezés álló forrásoknak célozzák meg a százalékos felhasználását. A nemzeti nyilatkozatok az EU forrásokról, ez a következő téma, ugye ezt nyilatkozatnak nevezzük, de hát ez inkább nemzeti jelentésnek kellene nevezni, az EU források felhasználásáról szóló nemzeti jelentésnek. A jelentésekben pedig nem csak az kellene, hogy szerepeljen, hogy ilyen összegű forrást használtunk föl, és ez politikai siker, hanem meggyőző eseteket is föl kellene mutatni arra vonatkozóan, hogy a forrásokat jól használták föl, elérték a célokat a programok. Amikor a nemzeti nyilatkozatról szóló ajánlásról olvastam, akkor úgy értelmeztem, hogy bizonyos országok ezt komolyan veszik, bizonyos országok pedig leegyszerűsítik a feladatot. Viszont ha lenne egy komplexebb nemzeti jelentés az EU források felhasználásáról, az lehetne egy olyan eszköz, amivel javítani lehetne a forrásfelhasználás minőségét. Jelenleg ennyit tudok mondani. Köszönöm szépen, Máté úr. Nincs több kérdésünk önhöz? Nem, Ódi úr. Egy kis kérdés, mert aztán le kell zárjuk. Igen, köszönöm, elnök úr. Nem is kérdés, pontosítás, hogy egyetemű legyen a dolog. Amikor a két kollégám beszélt arról, hogy milyen döntés fog hozni a jelölt, hogyha negatívan ítéljük őt meg, akkor nem a mi szakbizottságunkról volt szó, hanem hogyha a parlament elutasítja az ön jelölését. Mert több alkalommal ön azt mondta, hogyha a bizottság elutasítja. Nem, nem, nem a bizottságról van szó, a bizottság véleményt készít. A kérdés az volt, visszavonja a jelöltségét, hogyha a parlament ezt elutasítja, önt elutasítja. Igen, ez egy fontos kiegészítés, hiszen a szakbizottság itt a plenáris ülés számára él majd ajánlása. Van-e esetleg bizottságbeli kollégáknak még kérdése, akkor összegyűjtenénk ezeket. Gressle asszony jelentkezett még, ahogy látom, kijelentkezik még. Akkor ezeket ugye összegyűjtve Sonderkor kolléga kap elsőként szót. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy ellátogatott a mai napon a szakbizottságba. A következő kérdésem lenne, ami azzal függ össze, hogy rövid idővel ezelőtt egy nemzetközi tanulmányt hoztak nyilvánosságra, amely azt mutatta, hogy Európa egyik legkorruptabb országa az ön hazája, Horvátország. Jó lenne, ha ezzel kapcsolatban állást foglalna, vagy legalábbis eh, elmondaná, milyen megfontolások alapján eh, lehet magyarázatot találni erre a megállapításra. befolyásolja az országnak, az Európai Unióhoz fűződő kapcsolatát a korrupciónak az elharapódzott mértéke. Kérem, mondja el a véleményét ezzel kapcsolatban, szívesen hallanám azt, és általában a országának megvesztegetésével kapcsolatos problémáit is szívesen hallanám. Greszle asszony, köszönöm szépen, csatlakoznék az előttem szólóhoz. Egész egyszerűen csak azt kérdezném öntől, hogy hogy látja azt a horvátországi problémát, ahogy a forrásokat elköltik. Tudjuk, hogy a számvevőszégi tagoknak függetleneknek kell lenniük a saját nemzeti kormányuktól, de azt is tudjuk, hogy a számvevőszégi tagok fontos tárgyaló partnerei vagy konzultációs partnerei a saját nemzeti kormányuknak. Tehát az lenne a kérdésem, hogy ön a Sondergaard kolléga által említett problémát hogyan látja, és nyilvánvalóan az egyes tagállami igazgatásokra, közigazgatásokra a korrupciónak nagyon nagy hatása van. Nekem az a tapasztalatom, hogyha egy tagállamot kritizálunk ebben a tekintetben, akkor nagyon gyér próbálkozások érkeznek az adott tagállamokból, hogy megpróbálják elfedni ezeket a problémákat. Az lenne a kérdésem, hogy mennyire tud és képes vagy hajlandó ezen a téren függetlenül fellépni. Elnök, köszönöm szépen, további hozzászólásokat nem látok. Matesz úr, a három kérdéssel kapcsolatban várjuk az állásfoglalását. Gentlemen. Okay. Uh, ich habe den Kollegen kollégát nem láttam, úgyhogy azt javasolnám, hogy hallgassuk meg még őt is. Elnézést, nem jelentkeztem e, elég korán. Csak hogy a félreértéseket elkerüljük. Jól értettem, hogy ön a nemzeti nyilatkozatok és a kötelező érvényű nemzeti nyilatkozatok ellen foglalt állást? Kérem, hogy ezzel kapcsolatban e, pontosítsa állásfoglalását. Igen, tehát itt a Management Declarationről van szó. Parancsoljon, Mátesz úr, számos kérdés hangzott el. Okay, um, Először is a horvátországi korrupcióval kapcsolatban és a Horvátország EU kapcsolata témájában. A tagságról való fölkészülés során Horvátország szorosan együttműködött az EU-val, és speciális ügyészi hivatalt is felállított a korrupció és szervezett bűnözés témájában. Az iroda nem csak a korábbi miniszterelnök ellen, hanem miniszterelnök helyettes, belügyminiszter, mezőgazdasági miniszter ellen is folytatott eljárást. Úgy gondolom ez ez az, amit el lehet várni az ügyészségtől, és mutatja, hogy történtek lépések. Ez lenne a válaszom a kérdésre. azt el sem tudom képzelni, hogy az Európai Parlament ellen tudnék föllépni. Hogyha a parlament ellen nem szavaz, akkor visszavonom a jelöltségemet. Nemzeti nyilatkozat. Azt mondtam, hogy számomra kihívást jelent ez a terminus, és szerintem a jelentés átfogóbb kötelezettséget jelentene a nemzeti hatóságok tekintetében az EU források felhasználásáról szóló beszámolásra. Teljesen támogatom ezt a mechanizmust, nem csak formálisan, hanem lényegében is, tartalmát tekintetben is támogatom ezt. De tudom, hogy nagy az eltérés a között, hogy mit tesznek a kormányok ebben a témában. Például a hiba arány tekintetében, mm, aztán, hogy szélesebb tekintetben, hogy milyen hatékonyan használják fel a forrásokat. Egy átfogó nemzeti jelentés az EU források felhasználásáról, ez lenne az én javaslatom, az én válaszom. Kihagytam valamit? Management Declaration lett volna a helyes kifejezés. Nincs több kérdés a tagok részéről, úgyhogy köszönjük szépen, Mátusz úr. Most az előadónak adom meg a szót, hogy összefoglalja a vitát. Sí, eh, gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak szerettem volna még egyszer Matesz úrnak köszönetet mondani a válaszaiért. Eh, ha a parlament tehát nem támogatja önt, akkor ön hajlandó a pályázatát visszavonni. Ezt az állásfoglalását, ezt a válaszát tudomásul vettük. Tekintettel az ön szakmai tapasztalatára, és tekintettel arra a tényre, hogy az új forrásokkal, eszközökkel kapcsolatban egy újfajta ellenőrzést szeretnénk előirányozni. Ön ugye elmondta, hogy vannak, hogy tagállamok közötti eszközök ezek ellenőrzésére, de mindenképpen szükségünk van arra, hogy a számvevőszéki tagok is hozzájáruljanak ezeknek az új ellenőrzési eszközöknek a kialakításához, így erősítve a parlament demokratikus ellenőrzési lehetőségeit. Tehát önöknek is hozzá kell ez a munkához járulniuk az ön tapasztalatait tekintve nem csak a nemzetközi valuta alapban szerzett tapasztalatait, hanem az Európai Unióval kapcsolatos tapasztalatait is tekintve szerettem volna önt megkérdezni zárásképpen még egyszer, hogy hajlandó lenne-e kinevezése esetén arra, hogy együtt működjön ezzel a szakbizottsággal annak érdekében, hogy olyan intézkedéseket tevékenységeket alakítsunk ki, amelyek garantálják a demokratikus ellenőrzését a költségvetési és gazdasági irányítás jelenleg kialakítás alatt lévő pénzeszközei tekintetében. Hamatas. For sure I would. Uh, the court after. Hamatas, javaslatokat fogok persze adni, de azért ez nem jelent döntés. A számbevőszék akkor fog hatékonyan dolgozni, hogyha együtt tud működni más intézményekkel az EU-ban, különösen az Európai Parlamenttel, és ezzel a szakbizottsággal a szoros együttműködést abszolút megvalósíthatónak látom az ön által említett témákban. Főleg azért, mert az intézményi keret fejlődik. Nem csak az audit eljárásokat fejlesztik, és a feladatok egyre bonyolultabbá válnak. Nem lesznek könnyű megoldások, de nem említett jogi problémákat is, például az egyes eszközök jogi státusza tekintetében. Én úgy látom, hogy minden feltétel megvan az együttműködéshez, és nem látom annak okát, hogy ne lehetne ilyen együttműködő szellem. For answering our questions. Köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdéseinkre. Bizottságunk számára nagyon fontos az együttműködés a számvevőszékkel, és ez ki is derült a kérdésekből, nyilatkozatokból. Köszönöm szépen, Mattes úr! Okay. So now we have to a little break. Uh... Most egy kis szünetet tartunk, néhány percre. Utána pedig behívjuk a román kormány jelöltjét, Pufán urat. Ja, liebe Mitglieder Kedves szakbizottsági tagok, folytatjuk a következő napi rendi ponttal, a második jelölt meghallgatásával. A román kormány jelöltje Pufán úr, a szembevőszék egyik tagjára. Remélem jól ejtettem a nevét. Pufán úr itt úgy dolgozunk, hogy minden jelöltnek lehetőséget adunk arra, hogy röviden 5 percben mutatkozzon be. Ön megkapta már előzetesen is a kérdőívünket, és az 5 perces bemutatkozás után a szakbizottság tagjának adok majd lehetőséget arra, hogy kérdéseket intézzenek önhöz. És itt a frakciók méretét veszem figyelembe a sorrendnél, de először mindenképpen a jelentéstevő kap majd szót. Pufán úr, parancsoljon, kérem tartsa meg bevezetőjét. Monsieur le Président, cher membre... Tisztelt elnök úr, tisztelt szakbizottsági tagok, tisztelt uh, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a szakbizottságban. A párbeszéd egy olyan feladat, amelyet megtiszteltetésnek érzek, és azt fontosnak tartom. A meghallgat oktatáson lehetőséget kaptam arra, hogy bemutatkozzak, illetve ezt fontosnak tartom a párbeszéd elmétése szempontjából is, a közös munkánk érdekében, illetve a közös munkánk előmozdítása érdekében, hiszen ez egy olyan terület, amely rendkívül fontos az európai polgárok számára is. Most pedig engedelmükkel röviden bemutatom szakmai hátteremet. Minden kérdésre választottam, amelyeket feltettek a kérdőívben. Szakmai tapasztalataim nagy része a román számvevőszékhez kapcsolódott, a közfinanszírozás ellenőrzésében. 1994-ben váltam köztisztviselővé. 2002. júliusa óta, azaz eh, több mint tíz éve magasrangú tisztviselő vagyok, és én vagyok az, a román szembevőszék főtitkára. A szakmai tapasztalatok mellett eh, nagyon fontos a megbízhatóság is ebben a munkában. Számos feladatot kell ellátnom, Például um, az ellenőrzést, a koordinációt az alárendelt feladatoknál, és ehhez menedzseri képességekre is szükség van, kommunikációs készségekre, illetve döntéshozatáli rátermettségre. Ez nem mindig könnyű, különösen ebben a megszorításokkal terhet gazdasági időszakban. Nagyon fontos a közkiadások hatékonyságának ellenőrzése, és ez elsődleges feladatommá vált. Ami a hitelek ellenőrzését illeti, ez is egy jelentős terület. Ami pedig a hitelek felhasználását, illetve ezek ellenőrzéséért, hatékony felhasználásáért, és mi vagyunk felelősek, a beszámoltathatóságért, és ezzel egyidejűleg koordináltam a bevételek és kiadások állapotát a számbeveszi képviseletében, és fontosnak tartom azt, hogy ezt a szenátusnak is bemutassam, illetve be kellett, hogy számoljon a számvevőszék a parlament két kamarája felé is Romániában. Nagyon fontos a közkiadások felsőbb szintű ellenőrzéséért felelős intézmény semlegessége, illetve megbízhatósága. és a parlamentnek kell később elfogadnia ezt a számvevőszéki jelentést. Főtitkárként a Költségvetési Bizottság felel a román parlamentben, illetve a jelentések nem említettek negatív aspektusokat. Nagyon fontos a pénzügyi segítségnyújtási programok előmozdítása, illetve az auditok elvégzése, ami az európai standardokat illeti. Itt is nagyon fontos a különböző képzések megvalósítása. Én a megvalósításért, elfogadásért, illetve a szervezeti formák elfogadásáért, a metodológia kidolgozásáért voltam felelős. Ami a belső ellenőrzési standardok kialakítását illeti, ez is egy olyan terület volt, amelyel foglalkoztam. Speciális műveletekért is felelős voltam, a kiadások likvidálásáért, illetve a megfelelő, megbízható pénzügyi eszköz kezeléséért. Nagyon fontos, hogy a számvevőszékre speciális szabályok vonatkozzanak, és a román számvevőszék tevékenységét átstruktúráltuk egy modern modell alapján, azért, hogy ez megfeleljen a közkiadások ellenőrzését felelős intézményekre vonatkozó standardoknak. Jelentős változáson ment keresztül az intézmény, különösen ami a pénzügyi auditot illeti, illetve a különböző végrehajtási területeket. Az expont ellenőrzéseknél a számvevőszék munkája hasonló az Európai Számvevőszék munkájához. Közvetlenül kapcsolódtam bele a stratégia kialakításáért, illetve a humán erőforrás stratégia átdolgozásáért, a képzési stratégia kialakításáért, ami a tervezést illeti, illetve a HR erőforrások hatékony felhasználását illeti, ez nagyon fontos minden típusú számvevőszék számára, illetve az intézményi kapacitások megfelelő használata is. Én voltam felelős a különböző előléptetésekért is, illetve a különböző normatív folyamatok kialakításáért. Két évig feleltem különböző alapok felhasználásáért, a beruházásáért. Főtitkárként megpróbáltam azon fára, fáradozni, hogy a megfelelő tevékenységek érdekében hatékony eh, és teljesítőképes mutatókat használjak. Megpróbáltam képességeimet is előtérbe helyezni, illetve kiaknázni annak érdekében, hogy megfelelő kommunikációs feladatokat is ellássak. Illetve a külső auditok területén is fontosnak tartom a különböző lépéseket. Én hosszú távú karrier ben részesülhettem a számbevőszékben 1994 és 2013 között. Úgy érzem, hogy ez megfelelő ajánló levél, és kitűnik eh, életrajzomból az is, hogy a különböző szakmai standardoknak mindig is igyekeztem megfelelni. Ami a jövőt illeti, remélem, hogy pozitív ajánlást fogalmaznak majd meg a meghallgatás után, és szeretnék a párbeszédben partnerük lenni illetve szoros együttműködésben kell, hogy dolgozzon a számbevőszék ezzel a szakbizottsággal. Az önök ajánlásait, javaslatait eh, mindig is tiszteletben szeretném tartani. Szeretnék rendelkezésükre állni olyan esetekben, amikor önök úgy érzik, hogy erre szükség van. Hiszen az Európai Parlamenttel történő konzultáció nélkül a számbevőszék nem végezhet hatékony munkát. Ezen kívül fontosnak tartom az Európai Bizottsággal történő együttműködést, annak érdekében, hogy a hiányosságokat sikerüljen, sikerüljön közösen megoldani. Ezt szeretném mondani, hogy meg vagyok győződve arról, hogy önök és én közös érdekeket képviselünk, közös felelősségünk van. Nagyon fontos, hogy a közpénzeket európai szinten is hatékonyan költsük el, és ez átlátható legyen. Ez polgáraink számára alapvető aspektus, az európai intézmények számára is, különösen a jelenlegi gazdasági válságban. Nagyon fontos, hogy az európai projektek érdekében is mindez megvalósuljon. Köszönöm szépen a figyelmüket, és várom kérdéseiket, megjegyzéseiket. Merci beaucoup, Herr vielen Dank. Äh, ich darf jetzt... Köszönöm szépen. Most Inez Ayala Sendernek adom meg a szót, amennyiben kéri. Parancsolja. Köszönöm szépen. Szeretném körünkben szeretettel üdvözölni Pufán úr itt a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottságban. Úgy gondolom, hogy első alkalommal van alkalmunk olyan jelöltel itt eszmecserét folytatni, aki már több mint 20 éve a Nemzeti Számvevőszéknél, saját tagállama Nemzeti Számvevőszékénél dolgozott, és akinek nem kell elmagyaráznunk, hogyan is működik egy számvevőszék. Tekintettel ágazó tapasztalataira eh, csak arról kívánnám meg röviden megkérdezni, hogy ugye 2003-ban a számvevőszék tevékenységét átszervezték, korszerűsítették, és megpróbálták hozzáigazítani az európai kritériumokhoz Romániában. Mi, mit tett ön ekkor hogyan vett részt ebben a tevékenységben, mik voltak a nehézségek ennek során, amivel találkozott, és milyen tapasztalatokat, tanulságokat vont le ebből az átalakításból. Ez érdekelhetne minket is a jövőre nézve. Ezen túlmenően azt szeretném még kérdezni öntől, hogy eh, különböző tanácsadásokról és ajánlásokról, szólt eh, Románia esetében, és dicsérte az együttműködést. Úgy gondolom, hogy a nemzeti ellenőrző hatóságokkal való együttműködés mindenképpen eh, példaértékű a jövőre nézve. Hiszen a mi feladatunk nem csak az, hogy az európai költségvetés feletti ellenőrzési szerepünknek eleget tegyünk, hanem azt is hivatottak vagyunk ellenőrizni, hogy a tagállamok maguk hogyan szervezik a saját hat lehetőség szerint hatékony ellenőrzési tevékenységüket. Tehát, hogy nemzeti szinten hogyan tesznek eleget az ellenőrzési kötelezettségeiknek, és a nemzeti számvevőszékeknek ebben mi a szerepük. Ön beszélt Románia esetéről, Románia és a strukturális alapok kapcsolatáról, itt egy számottevő javulásról szól. Az ön véleménye szerint az itt szerzett tapasztalatok más tagállamok esetére is alkalmazhatóak-e, és hogyan tudja ezeket a jövőben hasznosítani, illetőleg mely elemek vezettek el oda, hogy a számvevő széknek az állásfoglalásai Romániában lehetővé tették a hatékonyabb fellépést a csalással és a korrupcióval szemben. Ebben a szakbizottságban, ezt ön is tudja, gyakran volt dolgunk a romániai helyzettel ebben az összefüggésben. És még egy utolsó kérdés. Nagyon jó példa az európai szinten is általunk ajánlottakra az, amit ön mutat. Az élethosszig tartó tanulást fontosnak tartjuk, ön ezt teszi saját személyében is, együttműködött Európai Uniós intézményekkel is. Szeretném röviden megkérdezni, hogy 2008-ban egy gazdasági és számviteli eh, felsőfokú képzést végzett Galacban. Van egy kollégánk, aki ebből a városból érkezik. Szeretném megkérdezni, hogy miért is döntött úgy 2008-ban, hogy az eredeti végzettségét, a mérnöki végzettségét még ezzel a végzettséggel bővíti. Köszönöm szépen, Ajala Szender asszony, rögtön meg is kérem önt, hogy válaszoljon a kérdésekre. Da, mulțumesc, doamna Ayala Sender, pentru întrebările puse. Köszönöm szépen, Ayala Sender asszony, a kérdéseket. A fost eh, cu privire la Az első kérdés, amit föltett, arra vonatkozott, hogy a romániai számvevőszék átszervezése modern alapokon hogyan történik, és konkrétan milyen gyakorlatokat folytatunk. Intézményünk tevékenysége 2003-at követően a számvevőszéknél átszervezés történt, módosult 2005-ben az alkotmány is, és ennek következményeként közügyi intézményekbe távoztak el a számvőszéki alkalmazottak, az ügyészeké váltak, és más feladatokat váltak, vállaltak bíróságokon. A jogi osztály így szinte kiürült. Nehéz időszakot élt emiatt a számvevőszék. bizonyos bíróság előtti ügyekben kötelező képviseletet kellett ellátni, a jogi bizottság kellett, hogy ellássa ezt a képviseletet intézményi szinten. Az ellenőrzést pénzügyi felkészültségi ügyészek támogatásával végezték a számolőszéki alkalmazottak, hiszen itt figyelembe kellett venni rengeteg jogi aspektust is. Nem volt optimális a személyzet struktúrája, és nehéz volt sokszor előkészíteni a dossziékat. Az ügyészek nehezen tudtak felkészülni, nagyon sokszor jogi problémák merültek föl. Az én esetemben mint ahogy Spanyolországban is létezik, például a spanyolországi számvevőszék Madridban így dolgozik, hasonló a mi szemvőszékünknek a felépítése is, tehát itt is ügyészi jellegű feladatok is vannak. Ami pedig az élethosszígtartó tanulást illeti, sok továbbképzésen vettem részt, a testvér vállalkozások tekintetében Bonnban, Madridban végeztem továbbképzést, a brit kollégákkal is együtt tanultam, és hogy Galáciban miért is végeztem el ezt a továbbképzést. Én úgy gondoltam, hogy a szakmai tapasztalatomhoz ez egy plusz hozzáadott értéket tudott biztosítani, hiszen így jobban meg tudtam ítélni az auditokat, és az auditok végrehajtása során is tudtam hasznosítani ezeket az új információkat. Következő hozzászólunk Iván kolléga, parancsoljon. Bocsánat, úgy döntöttünk, hogy a frakciók nagysága szerint kapnak ö, szót a hozzászólók, úgyhogy akkor Odi úr kap először szót. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném üdvözölni önt, Pufán úr. Három kérdést szeretnék föltenni önnek. Az első a felkészültségére vonatkozik. A szerződés alapján a számvőszéki tagok olyan személyek, akik nemzeti számvőszégi tagok, ez nem az ön esete. A második lehetőség, hogyha különleges felkészültsége van a személynek. itt jellegű felkészültsége nem jelenik meg a önéletrajzában. Hogyha ön a számvevősz, európai számvevőszéknekben szeretne dolgozni, akkor ugye számvevőszék taggá válik, és kollektív véleményhez kell, hogy hozzájáruljon. Az ön auditja alapján a elszámolások megbízhatósága, valós jellege, korrekt jellegéről kell majd nyilatkoznia nemzetközi audit standardokat kell, hogy alkalmazzon, a közférára alkalmazandó standardokat. Kérdésem, hogy ismeri-e ezeket a normákat? És ez csatlakozik egyébként a könyviteli képzettségihez is. Hogyha ön ezeket nem ismerné, akkor gondol-e arra, hogy valamilyen további képzésen vegyen részt? második kérdésem a képzettségére vonatkozik. Mi is volt a könyvelési végzettségének, a diplomunkájának a témája? Utolsó kérdésem az rajzában jelzi, hogy 42 nemzeti számövőszéket koordinált Romániában. Szó szerint az szerepel, hogy 42 megyei számövőszéki kamarát koordinált auditorként koordinálta ezt a munkát, vagy pedig inkább administratív működési szempontból, úgy, mint főtitkárja a Románia számvevőszékének. Ja, vielen Dank, eine ganze Reihe von... Köszönöm szépen, számos kérdés hangzott el. Parancsoljon, Pufán úr! Köszönöm szépen Odi úr a hozzám intézett kérdéseit. Engedje meg, hogy a kiegészítő egyetemi tanulmányaimmal kezdjem. Gazdaságtudományi és számviteli végzettséget szereztem, és nyilvánvalóan az élethosszig tartó eh, tanulás az azt jelenti, hogy akár egészen magas életkorig eh, folytatnunk kell az ilyesfajta további tanulást. Az ön kérdése az volt, hogy milyen tapasztalatunk van a 42 nemzeti számvevőszéki szervezettel. Nos, ami a román számvevőszéket illeti, az egyes régióknak a számvevőszéki testületével együttműködik a központi számvevőszék, és a különböző beszerzésekkel, beruházásokkal kapcsolatban ellenőrzési tevékenységet folytat, hogy az egyes ellenőrök a források felhasználását hogyan ellenőrzik, e, illetőleg a bevételek teljesülését hogyan ellenőr, ellenőrzik, például egész praktikus szempontból, hogyha egy infrastruktúra projektet végeznek, akkor hogy történik ez? Nos, úgy történik, hogy egy ellenőr kimegy a helyszínre, ellenőrzi a beruházást, 1991 és 2003 között dolgoztam ezen a területen. Számunkra az volt a fontos, hogy azt lássuk, hogy megfelelően szabályszerűen végrehajtják a beruházási szerződéseket, és a megvalósíthatósági tanulmányok, a műszaki részletek, a kiadási és bevételi oldal megfelelően álljon fel. A végén pedig egy utolagos ellenőrzést is lefolytattunk, annak megállapítása véget, hogy a forrásokat megfelelően használták-e fel. És ezt követően egyfajta mentesítést adtunk az adott beruházási projektnek. Ezt a regionális kamarák eh, tették, és utána továbbították az anyagot a számvevőszéknek. Ebből a regionális kamarák által, tehát jelentésekből aztán egy összefoglaló jelentést készítettünk ezt a számbevőszék elnökéhez juttattuk el, és ebben adtunk számot arról, hogy a forrásokat hogyan költötték el. Tehát ez a tevékenység, ez gyakorlatilag mindig ugye az ellenőrzést foglalta magában, és hogyha a dokumentum felépítésével kapcsolatban, a formájával, vagy a vizsgálatot lefolytató csapat összetételével kapcsolatban valami probléma kétel merült föl, akkor újra a helyszínre küldtünk valakit, hogy ellenőrizze a források megfelelő elköltését. És mind erről számot adtunk ennek az ellenőrzési jelentésnek a keretében. Ezt követően ugye összeállítottuk a jelentést a tapasztalataink alapján, és a végén pedig a főtitkárnak, akár csak a számbevő, az európai számbevőszék esetében az volt a feladata, hogy a számvevőszéknek a közgyűlése előtt mérleget vonjon ez alapján a jelentés alapján. Ezt követően a közpénzek elköltésével kapcsolatban is még egy állásfoglalás fogalmazott meg a számvevőszék, és mindezeket az anyagokat aztán eljutattuk a román parlament két házához. Egy további kérdése is volt, nevezetesen az, hogy hogyan fogom végezni a munkámat, hogyha önök támogatják a kinevezésemet. És azt is kérdezte, hogy a luxemburgi számvevő széki hivatalom az eleddig egy olyan kolléga által volt ellátva, aki ugye közlekedési és energiaügyi kérdésekkel foglalkozott. Hogyha tehát az ő helyében lépek, és ezekkel a területekkel kell majd foglalkozom, akkor megfelelően képes leszek -e erre. Köszönöm szépen. Most akkor a szocialista frakció nevében Iván kolléga kap következőként szót. Domnule Pufán, vă felicit pentru... Pufán úr, gratulálok eddigi életpályájához, és eh, ahhoz, hogy ennyire beledolgozta magát a különböző kérdésekbe, és ennyire magáévá tette az élethosszig tartó tanulásnak az elvét, amely oly fontos itt az Európai Unióban. Ön az elmúlt időszakban többször is támadás eh, célpontjává vált, Eh, én szeretnék ezekért elnézést kérni öntől, ez ön nem nem, ön, nem személyesen ön ellen irányult ez. Remélem, hogy Makovej asszonyt eh, majd meg fogja tudni győzni az igazáról, és majd meglátjuk, hogy összességében a néppárt hogyan fog az ön személyéről dönteni. Az a kérdésem, hogy az ön tevékenység és szakmai tapasztalatai alapján azt mondhatjuk, hogy ön inkább administratív dolgokkal foglalkozott, én szeretnék az ellenőrzési tevékenységével kapcsolatban további információkat látni. Láttunk olyan pályázókat, akár mi kollégánkat, akár másokat, akiknek az ellenőrzési területről nem volt még tapasztalatuk, mégis pozitív ajánlással látta el őket eh, a néppárt és más kollégák, és így bekerülhettek a számvelőszék, számvelőszékbe. Számunkra az lenne a fontos, hogy tudjuk, hogy ön ténylegesen ellenőrzési tevékenységben részt vett-e, és ami számunkra, vagy számomra úgy szintén fontos az az, hogyha ön költségvetési mentesítést fog majd adni az ön által ellenőrzött intézmények számára, akkor a parlament számára fontos, fontos tudni, hogy ezt önpártatlanul teszi-e a PDL párt annak idején Romániában az ezzel kapcsolatos tevékenységet hogyan ítélte meg? köszönöm a kérdéseket. Ami az ellenőrzési tevékenységet illeti, önöknek már korábban is elmondtam, hogy úgy gondolom, hogy az általam összegyűjtött 19 évnyi széki romániai tapasztalat, ez a tapasztalat együttes lehetővé teszi számomra, hogy azt mondjam, hogy nagyon sokféle tevékenységben részt vettem, ellenőrzési tevékenységben is, ellenőrző jelentése készítésében is részt vettem. Ezt úgy gondolom már most megállapíthatom, ezt világosan kijelenthetjük. Azt kell, hogy mondjam, hogy 1994-től indulóan valamennyi hivatalomat, és 2002-től pedig eh, a magasrangú köztisztviselői hivatalomat is, tehát a főtitkári eh, tisztségemet is eh, egy verseny eljárás keretében kaptam meg. Tehát itt nem egyszerűen egy eh, kormányzati kinevezésről volt szó, hanem egy, egy, kivá- egy választási eljárás során, egy versenyeljárás során választottak engem ki erre a posztra. Ahogy elmondtam, gazdaságtudományt tanultam, és ezen belül pedig a számvitelre szakosodtam. Az végzettségemet egy nagyon is neves egyetemen szereztem. Hogyha valakit érdekel, akkor az egyetemi oklevelem eredeti példányát is be tudom mutatni önöknek. különböző továbbképzésekben is részt vettem Romániában és külföldön is. Úgy gondolom, hogy eh, az Európai Számvevőszék munkatársának feladatait képes leszek ellátni. Ami a költségvetés intézmények mentesítését, a nekik való felmentvény megadását illeti, főtitkárként részt vettem eh, ebben a tevékenységben. Ezzel kapcsolatban jelentést készítettem a számvevőszék közgyűlése számára, és magának a számvevőszéknek a költségvetésével kapcsolatban is részt vettem a számadás elkészítésében. Én magam az általam készített jelentéseket a számvevőszék elnöke ellenjegyezte, ezek a román parlament elé kerültek, és én magam a saját tevékenységemre megkaptam a felmentvényt, Úgyhogy az elmúlt 11 évben főtitkárként megfelelően bántam a költségvetési forrásokkal én magam. A számvevőszék közgyűlése sohasem kifogásolta azt, ahogyan én a tevékenységemet folytattam, lett akár a főtitkári tevékenységemről, akár a különböző beszerzésekről volt szó. Köszönöm szépen, következő hozzászóló Mulder kolléga. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unióban az a helyzet, hogy az Európai Számvevőszék egyik feladata, hogy minden évben nyilatkozatot adjan az Európai Unió költségvetésének a helyzetéről, ezt úgy hívjuk, hogy DASZ. Egymás követő 18 éven keresztül a DASZ negatív volt. Némi javulás van, de most ebben az múlt évben megint visszaesés történt, viszont ha folyamatosan nézzük az egymás követő éveket, azért valamennyi javulást láthatunk. Van-e javaslat arra vonatkozóan, hogy szerint hogyan tudnánk tovább lépni azért, hogy pozitív daszt kaphassunk? Beszámolni -e a tapasztalatáról? Van-e hasonló rendszer Romániában? És mi a tendencia Romániában az elszámolásokkal az utóbbi években? Ja, vielen Dank. Herr Pupan, bitte. Köszönöm szépen. Pupán úr, parancsolja. După cum bine știm, declarația... Köszönöm szépen. Care o acordă Curtea de... A DASZ nyilatkozat tekintetében, amit az Európai Számvevőszék ad ki, ugye az elmúlt 17 évben, ez sajnálatosan negatív volt. Van itt némi ellentmondás. Az éves nyilatkozat kiadása, illetve az a tény, hogy az Európai Uniós költségvetés az több éves, ugye itt is van egy bizonyos különbség vagy eltérés. A nyilatkozatban, a megbízhatósági nyilatkozatban szereplő hiba hat arány magasabb, magasabb színvonalú, mint amit el lehet fogadni. Ugye az egyes többéves programok végén megállapított hiba szintnél magasabb az éves megállapított szint és a bizottsági szigorú tagállamokkal szembeni szankciók ellenére, ennek ellenére, hogy ilyen szankciókat hoz az Európai Bizottság, sajnos a helyzet nem igazán változott. Azt a kérdést teszi föl nekem, hogy Romániában a számvevőszék készíte hasonló megbízhatósági nyilatkozatot. Erre azt kell, hogy válaszoljam, hogy az általános konszolidált költségvetés tekintetében nem készül ilyen nyilatkozat, megbízhatósági nyilatkozat. A szociális kiadások tekintetében, vagy egyéb állami kiadások tekintetében készül nyilatkozat, de általános nyilatkozat nem. Köszönöm a következő hozzászólom, Grászla asszony. Köszönöm szépen, örülök, hogy újra látjuk egymást, Pufán úr és a tagállamok részéről az eddigi eseményeket követők számára azt mondanám, hogy jó lenne, hogy olyan jelöltek lennének a tagállamokból, akiknél nincsenek különböző kedvezetlen kísérő jelenségek Romániából és az ön által jobban ismert emberektől is nagyon sok elismerést kapott engedjen meg, hogy a kérdőívvel, és különösen a tízes kérdéssel kapcsolatban egy kérdést tegyek fel. Azt láttuk, hogy ez a tízes kérdés nevezetesen a teljesítmény auditoknak a hozzáadott értéke, többlet értéke micsoda ön szerint. Ez számunkra egy fontos kérdés, hiszen arra próbáljuk, arra próbáljuk meg ösztönözni a számbevőszéket, hogy ilyen teljesítmény auditokat folytasson le. 2005-ben teljesítmény audita foglalkozott a számvevőszéküknek a jelentése, és gyakorlatilag ez egy copy-paste móddal csak másolása az előző évi jelentés 26-tól 100 akárhanyadik terjedő oldalának. Kérem, hogy röviden válaszoljon, inkább röviden, mint hosszan, hogy hogyan értsük azt, hogy a román számvevőszék jelentésének a, egy copy-paste változatáról van szó csak. Ez számomra annak a jele, hogy itt a különböző szabályoknak az implementálása nem igazán sikerült Romániában. Elnök, köszönöm szépen, parancsoljon Pufánul. Köszönöm a kérdést, Greszle asszony. a tízes kérdésre adott válaszom kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy azok a személyek, akik a román szemvevőszéknél dolgoztak, gyakran részt vettek a szabályok kidolgozásában, az audit programok kidolgozásában, és egy bizonyos megfogalmazást alkalmaztam a tízes kérdésre adott válaszomban, valójában mögött a szabályok állnak. Megfeleltem az audit szövegekben szereplő feladatoknak. Egy jó számvevőszéki ellenőrnek teljes átlát, átlátási képessége van, és képes kell, hogy legyen, hogy a dolgok egységességét vagy együttesét lássa. Csapatban kell, hogy tudjon dolgozni. Én több csapatban dolgoztam, több csapatot vezettem, koordináltam több szakember munkáját. Ez azt is feltételezi, hogy döntéseket tudok hozni, intézkedéseket tudok hozni, vagyis egy bizonyos vezetői képességgel is rendelkezem az auditok készítése terén. Köszönöm szépen. Makovej kolléganő kap következőként szót. Um, Köszönöm, elnök úr. Start by noting that... Köszönöm, elnök úr. Nem értettem, hogy miért uh, hangzott el az, hogy itt átmásolásra kerültek bizonyos ötletek. Kérdésem a következő. A szék az európai alapokat auditálja, illetve azt, hogy az európai alapokat hogyan használják fel, és ennek meghatározó szerepe van az adófizetők pénzének védelmében. Nekünk az a feladatunk, hogy megvédjük ezeket a pénzeket, illetve hogy a számbevőszék tagjaikaint a legjobb szakembereket, legtisztességesebb embereket nevezzük ki, azokat, akiknek meg lehet bízni. Hogyha nem így járunk el, akkor gyengítjük ezzel a számvevőszéket, ez pedig semmiképpen sem célunk. Minden kollégához intézem a következő felvetést minden frakcióban. Kérek mindenkit, hogy a tényeket tartsa szem előtt, ne az ideológiát. Számvevőszégi tagokként nem ideológiák alapján nevezünk itt tagokat, hanem szakmai tapasztalataik, rátermettségük és tisztességességük alapján. Első kérdésem a Danubius Egyetemre vonatkozik Galácvárosában. A jelölt azt állítja, hogy 2011-ben végzett ott, 2008 és 2011 között az egyetemen hallgatott eh, teljes eh, időben. Ennek megvan a román kifejezése is. Ezzel egyidejűleg főtitkára volt a román számvevőszéknek a Bukarestben. Bukarest és Galac között 250 km a távolság, Úgy érzem, hogy nagyon nehéz megérteni azt, hogy ön hogy lehetett időre két helyen, azonos időben két helyen, a Galaci Egyetemen, illetve Bukarestben, a számvevőszékben. Hiszen, mint említettem, a távolság 250 km a két helyszín között. Megnéztem az egyetem weboldalát, és ott hétfőtől péntekig zajlik az oktatás. Még egyszer kérdezem, három éven keresztül hogyan tudott uh, két helyszínen részt venni, illetve jelen lenni. A második kérdésem ugyanerre az időszakra vonatkozik. Ön két évvel ezelőtt um, végzett uh, nem auditálás témában, hanem számvitel témában, és a diplomájából az, az derült ki, hogy nagyon gyenge érdemjegyeket kapott olyan tantárgyakban, amelyek fontosak volnának a számvevőszéki munkához. A belső auditra utalnék, ön a minimális érdemjegyet kapta meg, az ötöset, a tízből, illetve vannak további tárgyak is, ahol ön a minimális eh, épp eh, a megfelel, megfelelést igazoló érdemjegyet kapta. A függelék negyedik oldalán az szerepel, hogy ön hogy a 185 hallgatóból 169-ként végzett az évfolyamon, ez pedig szintén nem különösebben jelentős teljesítmény or lack of performance in, uh, in Ön nem érzi -e úgy, hogy ez a teljesítmény, illetve annak hiánya az egyetemi tanulmányai alapján önt képessé teszi erre a munkára? Köszönöm. Köszönöm szépen. Parancsoljon, Pufán úr. Köszönöm a Kové asszony a kérdéseket a Danubius Egyetem tekintetében, ugye a Galati Egyetemre vonatkozóan tette fel a kérdését. 2008-tól 2011-ig jártam erre az egyetemre. Ugyanebben az időszakban, vagy abban az időben voltak olyan kurzusok is az egyetemen, amiket pénteken és szombaton tartottak mivel nem volt elég tanuló, ezért szervezték így meg az oktatást. Egyébként a jelenlét pedig nem volt kötelező akkor. Úgyhogy ennyit szeretnék válaszként adni a Danubius Egyetemre vonatkozó kérdésére. Aztán a másik kérdés, hogy 53 évesen megszereztem ennek az egyetemnek a diplomáját, Egyszerűen szerettem volna folyamatosan felkészült lenni a romániai számövőszéki munkámhoz. És elmondanám, hogy a jegyek azt is mutatják, hogy közben dolgoztam, próbáltam a lehető legjobban tanulni, persze, bizonyos tantárgyak tekintetében lehet véleményezni ezeket az elért eredményeket, de hát azért tudja 50-53 évesen a, az ember már nem tud olyan jól tanulni, mint 20-24 évesen. Hát a minden tőlem telhetőt megtettem, és továbbra is részt fogok venni szakképzéseken, azért, hogy hozzáadott értéket biztosítsak a munkámban. Köszönöm szépen a meghallgatásokra bizonyos időkeretet hagytunk magunknak. Nem tudom, hogy van-e még esetleg az előadó részéről, másrészt van egy sürgős kérdés, az előadó persze mindenképp megkapja a szót. Nem látom úgy, hogy a jelenlévőknek lenne kérdése, úgyhogy Inez Ajala Szender asszonyt kérdezném meg, hogy szeretnél még egyszer szólni. Köszönöm szépen, elnök úr. Pufán úr. Ebben a szakbizottságban normális esetben nem az a helyzet, hogy névtelen dokumentumokkal foglalkozunk, amelyek Makovei asszonynak a postafiókjába érkeztek. Tehát mi ilyen névtelen dokumentumoknak nem adunk e, igazából helyt, nem adunk teret, mi szeretjük az aláírt és feladóval ellátott e, dokumentumokat. Nyilvánvalóan Makovei asszony is egyetért velem abban, hogy Albert Einstein sem volt eminens tanuló, és gyakran az a helyzet, hogy eh, a munka mellett az ember még úgy dönt, hogy valami fajta felsőfokú eh, tanulmányt eh, folytat. Úgy gondolom, és azokat a jegyzeteket, amiket készített, azokat felhasználja a munkája során. Úgy gondolom, hogy ez nem elítélendő, nem akarom ebből azt a következtetést levonni, hogy ez egy rossz egyetem volt. Úgy gondolom, hogy a román egyetemek ugyanolyan jók, mint bár, bármely más egyetemek. Köszönöm szépen Pufán úrnak a e, válaszait, és e, azt is el szeretném mondani, hogy normális esetben nem az a helyzet, hogy ilyen hosszú e, nemzeti számvevőszéki tapasztalattal rendelkező jelölt áll vagy hát ül itt előttünk. Ezt mindenképpen pozitívnak tartjuk. Szeretnénk erősíteni a tagállamokhoz fűződő kapcsolatokat a saját pénzügyeik ellenőrzése területén, és ön azon kevés jelöltek egyike a meghallgatott jelöltek közül, akinek dolga volt, feladatai közé tartozott a források elköltésével kapcsolatos jelentéseknek az elkészítése. Azt kell, hogy mondjam, hogy az elvárásoknak ön ténylegesen megfelel. És nem kívánok emlékeztetni itt most más jelölteknek az életrajzára, akiket úgy szintén elfogadhatónak tarthat, tartottunk. Úgy gondolom, hogy el kell, hogy ismerjem, el kell, hogy ismerjük, hogy valaki már a munka alatt a szakmai tevékenysége alatt is továbbképzésben vesz részt. Ön már korábban is jelölt volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy az ön a Galattai Egyetemen szerzett oklevelével kapcsolatban nincsen semmiféle kifogásunk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Kíván még erre a kérdésre, észrevételre reagálni? Elnézést, Makovej asszony is szeretne még szólni, akkor hallgassuk meg őt, és a kettőt összefoglalva válaszoljon. Ajánlás Sanders képviselő asszony említette a nevemet. I ask the questions I really consider interesting. Azokat a kérdéseket tettem fel, amelyekről azt gondolom, hogy mindannyiunk érdeklődésére számot tesz, hiszen erősíteni szeretnénk a számvevőszékek, széket, és ezek nem kapcsolódnak a, semmiféle politikához, a kormány tesz javaslatot, nem politikai kérdésről van itt szó, hanem eh, szakmai kérdésekről. Ön Buffen urat Einsteinhez hasonlítja, netán? Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm ezt a felszólást, Aja Sanders asszony. Elnök úr, én senkit nem hasonlítottam össze senkivel. Én azt gondoltam, hogy, illetve azt kérdeztem, hogy az, hogy valaki részt vesz az egyetemi órákon, nem jelenti még azt, hogy ő rátermet egy adott feladatra, éppen ezért az ismert példát említettem, tehát vannak olyan hallgatók, akik lehet, hogy nem vesznek részt az előadásokon, de ettől függetlenül diplomát szereznek, és képesek arra, hogy lezárják tanulmányaikat. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen Albert Einstein a saját relativitás elmélete esetében különböző kitüntetéseket is kapott, úgyhogy úgy azt mondanám, hogy az európai számvevőszék esetében talán is szükségünk van egy új relativitás elméletre. Ennek szükségességét ugyanakkor én az idő előre haladottságával a tekintettel inkább az ülés után vizsgálnám meg. Kérem Pufán úr, hogy a felmerült kérdésekkel kapcsolatban még egyszer foglaljon állást. Köszönöm szépen. Zárásképpen csak egy dolgot szeretnék még egyszer leszögezni. Valamennyi oklevelem eredeti példánya itt van nálam, ha valaki megkívánja nézni őket, akkor nyugodt szívvel megteheti. Úgy gondolom, hogy az érintett időszakban én a professzionális hozzáállásról tettem tanúbizos, tanúbizonyságot, és valamennyi tevékenységem során azon voltam, hogy megfeleljek. Különböző romániai nemzetközi rendezvényeken vettem részt, különböző európai, ázsiai számvevőszékek eh, elnökeinek értekezletén voltam ott. Tehát mm, szerteágazó tapasztalatokra tehettem szert, és mindig is azon voltam, hogy a lehető leghatékonyabban és leggazdaságosabban biztosítsuk a közpénzeknek az elköltését. A Romániában általam szervezett valamennyi ülés esetében szintén arra törekedtem, hogy ezek megfelelően legyenek megszervezve, Anélkül, hogy külső segítséget igénybe kelljen venni. Itt olyan rendezvényekről van szó, ahol különböző szakmai kódexeket dolgoztunk ki. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezzel a nyilvános meghallgatás végére értünk, és most zárt ajtók mögött folytatjuk majd az ülést. Köszönöm szépen Puffán úr, hogy válaszolt a kérdésekre és bemutatkozott, és most kérem, hogy az ülésnek a nem nyilvános, azaz zárt jellege érdekében az arra nem illetékesek hagyják el a termet. Okay. I don't, I don't doubt. Okay. So, Um, ladies and gentlemen, I would kindly ask everybody uh, to help us. Mindenkit szeretnék kérni abban, hogy segítse a munkánkat azzal, hogy elfoglalja a helyét, és elkezdhessük a zárt ülést.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 Ahogy megtudtam, Delange asszony nincs itt, viszont ő helyette Gressla asszony fogja a témát előadni, úgyhogy kérem elsőként Gressla asszonyt, hogy az előadó nevében foglaljon állást. Úgy gondolom, hogy megérte várnunk erre a jelentésre. Hosszú időre volt szükség, hogy elkészüljön, már Eh, évekig, eh, évek óta nem foglalkoztunk a multilingualizmus, a többnyelvűség kérdésével, pedig ez számunkra egy fontos kérdés. Itt a előadó nevében szeretnék egy-két dolgot elmondani. Egyrészt a többnyelvű rezsimen semmi sem fog változni, tehát minden egyes parlamenti képviselőnek joga lesz ahhoz, hogy a saját nyelvén szóljon. A jelentés utal arra is, hogy bizonyos dolgokat tettünk már egy-két évvel, éve a főtitkár intézkedéseket tett annak érdekében, eh, hogy ezen a területen költségeket takarítsunk meg, és ez úgy tűnik, hogy sikerült is nekünk. 2012-ben a költségvetés 10 millióval kevesebb volt, mint az előző évben, tehát már ez is megmutatja, hogy itt a takarékossági intézkedéseket tettünk, és ezek a takarékossági intézkedések, ezek e, dicsérendőek is, hiszen e, az e, arra tettünk lépéseket, hogy a tolmácsolási munkaterhet elosszuk egyenletesebben a hét során. Itt Strasbourgban van elsősorban szükség a tolmácsolásra, aztán a 12-es 12. évben a 10 milliós megtakarítást újra beterveztük, meglátjuk, hogy ez sikerül-e. A 2013-as évben pedig pontosan meg kell néznünk a dolgot. Egy-két nyitott kérdés van még így például az ülések túl késői lemondása, ez rendkívüli költségekhez vezet, 15-20% a költségeknek erre vezethető vissza. Az ülések későknek, késői lemondása az egyre jobban elharapódzik, úgyhogy itt meg kell néznünk, mit tudunk tenni annak érdekében, hogy az ülések szervezésénél egy nagyobb fajta, nagyobb fokú megbízhatóságot biztosítsunk. A jelentés ezért azt kéri, hogy legyenek részletes információk, tájékoztatás arról, hogy a nyelveket hogyan használják az üléseken, különösen a frakciók ülésein, milyen nyelvekre tartanak igényt, és milyen nyelveket használnak ténylegesen a frakcióknak a különböző ülésein. Év végéig várjuk az ezzel kapcsolatos információkat, aztán meg fogjuk nézni, hogy az interpretation on demand, az igény szerinti tolmácsolás, mint egy újfajta eljárásmód vagy eszköz hogyan fog működni. A 2005-ös külön jelentésében a számvevőszék a tolmácsolással foglalkozott. Jó lenne, hogyha ezt a jelentést most frissíteni, és az egyes intézmények, tehát a tanács, a bizottság és a parlament előállna az új tapasztalataival. A külön jelentés az írott nyelvi közvetítésre, tehát a fordításra vonatkozott, a tolmácsolási tevékenységre még nem volt ilyen jelentés. Jó lenne, hogyha a frissített jelentés ki lenne bővítve a tolmácsolásra is, és ez egy nagyon fontos hozzáadott érték lenne a jelen, jelentésünk szempontjából. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, hogy az előadó eh, nevében és helyett eh, elmondta az előadó, a jelentés tartalmát. Van esetleg kérdés, észrevétel a szakbizottságbeli tagok részéről? Úgy tűnik, hogy nincs akkor utalok arra, hogy a módosító indítványok benyújtásának határideje május 30-a déli 12 óra lesz. És ehelyütt szeretném még egyszer aláhúzni, amit Gressle asszony itt elmondott a előadó helyet és nevében. A parlamenten magán is múlik, eh, hogy a munkája keretében megteremtse a megtakarításnak a feltételeit, tehát az erőforrások felhasználásával kapcsolatos döntést ugye még most is a képviselők maguk hozzák, ez egy nagyon fontos megállapítás, amit ez ehelyütt szeretnék összekötni eh, a fordító szolgálat és a tolmács szolgálat irányába kimondandó köszönő szóval, hiszen nélkülük nem tudnánk dolgozni. Köszönöm szépen. Ezzel akkor lezárom ezt a napi rendi pontot. Cseszkova asszonyt arról tájékoztatjuk, hogy az eredeti tervünkhöz képest sokkal gyorsabban haladunk. Az előbb még éppen itt volt, úgyhogy rögtön folytathatjuk vele a munkát. Éppen most hívta fel a figyelmemet a titkárság arra, hogy az elnök a konferenciának döntése áprilisban úgy született meg, hogy a függőben lévő, elkövetkezendő hat hónapban elkészítendő saját kezdeményezésű jelentéseket június első után kell majd elfogadni, hogyha nem váltak fogyottá. Ezért szerettük volna azt elkerülni, hogy a jelentés megtárgyalására már nem kerülhet sor a koordinátorokkal, és megbeszéltük ezt a problémát. Úgyhogy most kritikusan eh, kell megvizsgálnunk, hogy a jövő hónapban Strasbourgban megtartandó bizottsági elnökök értekezletéig várhatunk-e azzal a döntéssel, hogy E, a határidőt a szavazásra kitoljuk-e vagy sem. Weil da ist der letzte Zeitpunkt der 1. Juli. Július 1 -e ugyanis az első időpont, és korábban abban állapodtunk meg, hogy ezeket a jelentéseket most keresztül akarjuk vinni, hogy a többi jelentésnek is még legyen esélye napirendre kerülni. Köszönöm szépen! sikerült megtalálnunk, előkerítenünk. A jelentéstevőt Cseszkova asszony, gyorsabban haladtunk, mint eredetileg terveztük. A report uh, didn't take such a long time. A Delenge jelentésre nem volt olyan sok időre szükség, úgyhogy Cseszkova asszony, következő probléma. Két hónapra el tudnánk uh, halasztani a dolgot, de egy másik jelentést érintene ez ugyanebben a témában, amit viszont szeretnénk átvinni az azzal kapcsolatos jelentéseket, és nem igazán tudjuk, hogy a szakbizottsági elnökök konferenciája mit fog dönteni. Tehát lehetne még két hónapos plusz határidő, de ez még nincs megerősítve. Úgyhogy azt kérnénk, hogy a Seszkova jelentésről holnap szavazunk, önállóan. Úgyhogy jó lenne, ha most meg lehetne vitatni a témát, mert nincs még meg erősítésünk arra vonatkozóan, hogy el lehet-e halasztani. A jelentéstevőnek adom meg a szót, mutassa be a jelentés tervezetet, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a magyarázatokat, ez nagyon fontos volt a számomra. Ez egy nagyon fontos információ is egyben, hiszen a jelentés elkészült, és kiterjedt jelentésről van szó. Április 22-én volt egy meghallgatás itt a házban erről a témáról, és úgy érzem, hogy ez a meghallgatás rendkívül érdekes volt. Számos nagyon értékes információt hallottunk, amelyeket eh, fontos lenne elemezni. Éppen ezért aggódom egy kicsit a holnapi szavazás miatt, hogy erre képesek eh, vagyunk-e, anélkül, hogy a kollégáknak eh, lehetőséget eh, adnánk a módosítókra. Én ezt sajnálatosnak -e tartanám ezt. Elnök úr, ön azt javasolt, hogy legyen ma vita, és holnap szavazzunk. De én úgy érzem, hogy Sajnálatos az, hogy a munkát fel kell gyorsítanunk, de hogyha ön eh, ehhez ragaszkodik, akkor jó, legyen ma a vita, és reméljük azt, hogy a kollégák rugalmasak lesznek, és ha, holnap eh, hajlandók majd szavazni, anélkül, hogy lehetőségük eh, lett volna módosítók benyújtására. Tulajdonképpen benyújthatnak módosítókat, de csak a plenáris előtt, július előtt, júliusi plenáris előtt. Nagyon sajnálom mindezt, hiszen az eredeti menetrend értelmében világos volt a menet, és világos határidőt rögzítettünk a módosítók számára, és azért, hogy a kollégák benyújthassanak módosítókat. Engedjék meg, hogy szóljak néhány szót erről a jelentésről. Április 22-én, amikor a meghallgatás volt, nagyon sok új javaslatról hallhattunk, és Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak a kollégáknak, akik részt vettek ezen a meghallgatáson. Az én jelentésem átfogó próbál lenni, éppen ezért osztottam ezt fel pusztán néhány fejezetre. Nem fogom felolvasni a jelentéstervezetet, hiszen mindenkinek alkalma volt ezt a saját nyelvén áttekinteni. Ami a felépési tervet, a cselekvési tervet illeti, a belső ellenőrzési keretrendszerrel kapcsolatban, az alapvető kérdés a következő. A bizottság miért nem kapott pozitív megbízhatósági nyilatkozatot? Ez a cselekvési terv bukását jelzi -e, nem megfelelően alakították-e ki, vagy rosszul valósították meg, és mi az, amit a bizottság most tervez tenni. A bizottság reagált a kérdéseimre, és tudjuk a bizottságtól azt is, hogy a cselekvési tervet 2009-ben teljes mértékben megvalósították. 16-ból 3-at nem tudtak megvalósítani, viszont az eredeti tervekhez képest máshogy valósították meg, például a közös eh, ellenőrzési elveket például kidolgozták, és ezek az átdolgozott eh, pénzügyi rendeletben szerepeltek később. A nemzeti menedzsment nyilatkozatokat is hasonlóan kezelték, ami a cselekvési tervvel kapcsolatos eh, előrelépést illeti. Itt csökkent a hiba arány, itt viszont nem látunk sajnos előrelépést, hiszen a hibák előfordulása növekedett. A bizottság azt mondja, hogy pozitív megbízhatósági nyilatkozatot szeretnének, és, és ez tőtes számokra. Manfred Kraft úr felállította azokat a feltételeket, amelyek alapján a bizottság pozitív daszt kaphat. Azt gondolom, hogy ő megfelelően állt hozzá ez a témához az elvek kialakításában, realista volt, viszont fontos lenne elemezni ezt az elképzelést. Legfőképpen egyszerűsítésre van szükség. Jelentésemben arra invitálom a bizottságot, hogy alkalmazza a 32-es cikkeit a pénzügyi rendeletből, mégpedig teljes mértékben, hiszen ez segíthetné azt, hogy a bizottság be tudja azonosítani a gyenge pontokat és a hiányosságokat a tagország belső ellenőrzési rendszerekben. További kiigazító felépésekre van szükség, ami az egységes belső ellenőrzési keretrendszert illeti. Fontos, hogy a bizottság harmonizálja az eljárásokat a bizottsági unitokban, illetve fontos, hogy pontosabb legyen a bizottság, amikor ellenőrzi a nemzeti audithatóságok munkáját. Áprilisban vitát folytattunk itt a meghallgatás során, és ez a vita részben a 2011-es mentesítés utánkövetéseként is értékelhető. Úgy érzem, hogy lehetőség van az előrelépésre, és a megbízhatósági nyilatkozatot időben kell bemutatni, annak érdekében, hogy az Európai Számvevőszék ezt időben elemezhesse. Itt szerepelnek olyan intézkedések, amelyek a hiba csökkentését célozzák meg, az Európai Számbevőszék azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy a költségvetés teljesítménymutatókon alapuljon, enélkül nincs értelme az értékelésnek. Éppen ezért erre kérem a szakbizottságot, hogy hozzon létre egy munkacsoportot, amelyben a bizottság, a, a parlament és a számbőszék képviselői lennének jelen. annak érdekében, hogy teljesítmény alapú költségvetést vezethessünk be. Nagyon fontos mindehez egy időtervet is megszabni. Az európai teljesítmény alapú költségvetés hosszú távú cél kell, hogy legyen, és a szakbizottságunknak szorosan együtt kell dolgozni a bizottsággal, Azt gondolom, hogy ezt a folyamatot nagyon fontos most elindítani és ez a parlamentnek és a bizottságnak ez egy közös projektje lehetne. A munkacsoport azonnal el kell, hogy kezdje tevékenységét, vagy a szerződések módosítása után, vagy e nélkül. Van még további megjegyzésem is. Remélem, hogy ez a jelentés változást idéz majd elő gondolkodásban is. Ezt megpróbáltam az indoklásban is felvázolni. A jelenlegi rendszer nem megfelelő, és ezt többször elmondtuk, meghallgatáson és hangoztattuk mindezt áprilisban. Más értékeket kell keresnünk. A 21-es cikket szeretném megemlíteni még a jelentésemben. A szembevőszék egyik képviselője nyilatkozatot tett, és a jelentésem 35-ös cikkeje a teljesítmény méréséről szól. Ezeket eh, az elgondolásokat a meghallgatáson hallhattuk, úgy érzem, hogy ezek innovatívak, rendkívül érdekesek, és nagyon fontos konszenzusra jutni. Természetesen mindez nem következhet be rövid idő alatt, de úgy érzem, hogy a 200 os küszöb az olyan politikáknál, amelyeket európai költségvetésből finanszíroznak, kontraproduktív azért kontraproduktív, mivel a nemzeti audithatóságokat arra ösztökéri, hogy nem természetes módon csökkentse a hiba arányokat. Hát fontos lenne más típusú megközelítést találni, attól függően, milyen típusú politikákról van szó. Ezzel foglaltam volna össze az április meghallgatás szakértőinek véleményét. Köszönetet szeretnék mondani kollégáimnak. Rugalmasságukért, türelmükért, Ma van a vita, és holnap kell mindjárt szavaznunk a vita után. Ez nem az én hibám, ezt szeretném egyértelműsíteni a kollégák felé. Az eredeti menetrend értelmében máshogy jártunk volna el. De mivel egy ilyen terjedelmes jelentésről van szó, én ezt nem így terveztem örültem volna, hogyha a kollégák módosítókat nyújthatnak be, és erre elég idejük lett volna. Van esetleg a szakbizottsági tagok részéről hozzászólás. Jean-Pierre Odi és Jens Geyer. Jens Geyer kap szót. Örülök tulajdonképpen a jelentésnek, mert ezzel megkezdődik a szükséges vita, eszmecsere, ami egyébként megindult már a meghallgatás során. Tehát itt a megbízhatósági nyilatkozatoknak a koncepciója mennyiben megfelelő. Az európai költségvetéssel kapcsolatos számviteli gyakorlatok legalábbis a meghallgatás során szerzett benyomásaim alapján nem javultak, hanem ezek a megbízhatósági nyilatkozatok igazából egy önkényesen felállított akadályt jelentenek. Itt van ez a kétszázalékos határérték. Én úgy gondolom, ahogy az előadó is, hogy ez csak további problémát jelent a számunkra, mert hogy ez önkényesen van meghatározva, és nem feltétlen olyan szempontok alapján, amelyeknek meg tud felelni egy költségvetés. Sajnálatosnak tartom, hogy ilyen gyorsan kell meghoznunk a döntésünket. Úgy gondolom, hogy ehelyütt a magunk belső folyamatait, tehát ami a saját kezdeményező jelentésekkel kapcsolatos folyamatainkat illeti, ezeket is optimalizálni kell nekem nincsen olyan nagy aggodalmam emiatt, nekem nyilvánvalóan még lehetőség, tehát nekünk még lehetőségünk van a plenáris ülésre is módosító indítványokat beterjeszteni, úgyhogy ami a jelentésnek a kompakt jellegét illeti, és az orientációját amelyel kapcsolatban úgy gondolom és remélem, hogy nagyon sok költségvetési egy tagot maga mögé gyűjt majd. E, ezt tekintve én nem látok aggodalomra okot, nagyon nagy érdeklődéssel olvastam a jelentést, és adott esetben még a plenáris ülésre is be tudunk terjeszteni módosító indítványokat, de úgy gondolom a jelentés abban az irányban megy, amit én megfelelőnek tartok. Nem tudom, hogy mennyire gyorsan kell itt a szakbizottságban szavazásra sort kerítenünk, de úgy gondolom, hogy a mert tudjuk majd úgy orvosolni, hogy a módosító indítványunkat a plenáris ülés elé fogjuk majd terjeszteni. Elnök, köszönöm szépen. Következő hozzászólunk pedig Odi úr. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni Szeszkova asszonynak, az előadónak, nagyon bonyolult kérdésekkel foglalkozik a jelentésében. Szeretnék csatlakozni ahhoz, amit Geyer kolléga épp most mondott a határidő tekintetében. A módosító indítványok benyújtásának a határideje tekintetében ezért nagyon furcsa ez. Hát más bizottságban vannak másfajta megoldások, vannak különleges eljárások, esetleg a plenárisnak a hétfőjén lehetne megszervezni a szavazást a jelentésről. Megoldást kell találni. A képviselőknek joguk van arra, hogy a véleményüket közé tegyék. Három konkrét megjegyzésem van a jelentéssel kapcsolatban a teljesítményen kell dolgozni. Ugye a meghallgatás során is, amikor a számvevőszéki jelölteket hallgattuk meg, akkor is elhangzott ez, hogy a teljesítményre kell koncentrálni, és ez majd segíteni fog minket a mentesítés során is, de nem biztos, hogy ezzel egyet lehet érteni, hiszen nem, hogyha jó a teljesítmény, azért az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy az éves elszámolások jók. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a mentesítés az elszámolások megbízhatóságára vonatkozóan adjuk ki, illetve az emögött lévő műveletekre. Ha azt mondjuk, hogy jó a teljesítmény, akkor jó az elszámolás, vagy rossz a teljesítmény, akkor rossz az elszámolás, hát szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy azért ez nem ilyen direkt kapcsolat. A szakmai tapasztalatom során láttam olyat, hogy kiváló volt a teljesítmény, de hibásak voltak az elszámolások. Nagyon oda kell erre figyelni eleme, amikor elemezzük a teljesítményt, és sajnálom, hogy európai közpolitikai értékelési vitát nem igazán folytatunk, pedig azon is kéne dolgozni. Úgyhogy lennének itt fenntartásaim, amikor összekapcsoljuk ezt a két dolgot. Második megjegyzésem a nemzeti jelentés egy másodpercig se hiszem el, hogy a nemzeti jelentésnek van használata a mentesítési eljárás folyamán, azt remélve, hogy majd onnan sok információt szerzünk. Hogyha nemzeti teljesítési jelentést készítenek, akkor ott az audit lánc minőségéről fogunk esetleg információt kapni, és a folyamat végén fogjuk majd megtudni, hogy meg lehet-e adni a megbízhatósági nyilatkozatot, vagy nem. De évek óta kérjük ezt. Az Európai Számvevőszéket kéne megkérdezni, hogy mit gondolnak erről. Hogyha van egy tagállam, van egy miniszter, aki egy nemzeti teljesítési nyilatkozatot aláír, akkor audit szempontból ennek mi az értéke? A miniszter nem független. Nem igazán látom ennek az értékét. És sajnálom ugyanakkor, hogy, eh, és ezt esetleg nemzeti parlamenti képviselőkkel meg lehetne eh, vitatnunk, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament eh, során a nemzeti számvevőszéket is beillesztenénk a láncolatba, hiszen a nemzeti kezelésről a nemzeti számvevőszék ad értékelést. Ott van hozzáadott érték, hiszen ez egy független testület részéről készülő jelentés harmadik kérdésem, utolsó kérdésem a kétszázalékos határ éveken keresztül volt, amikor az elfogadható kockázatnak neveztük, tolerálható kockázatnak, stb. Csodálkozom a számbevészék módszerén. Ugye azt mondjuk, hogy negatív DASZ, de hát erről nem igazán tudunk van egy első vélemény az elszámolások megbízhatóságáról, ami pozitív. Aztán van egy vélemény az elszámolások szabályosságáról és rendszerességéről, az is pozitív, és aztán van egy negatív vélemény a kiadásokra vonatkozóan, de a globális véleményt nem ismerem. Tehát vagy a számvevőszék azt a koncepciót használja, hogy jelentős arány, vagy jelentős hiba, vagy pedig a költségeknél pedig a hiba arányt koncepcióját használja. Jó lenne, ha tényleg a vélemény általános értékelése tekintetében tudnánk, hogy mi a jelentős küszöb közti különbség és a hiba határ közti különbség. Hogy azt tudjuk, hogy végül is negatív vagy pozitív lesz a vélemény. Egyébként a jelentés nagyon érdekes, gratulálok az előadónak és sajnálatosnak tartom, hogy a módosító indítványok benyújtása tekintetében ilyen problémás helyzet alakult ki. Bízom abban, hogy elnök úr talál megoldás, hogyha holnap szavazzunk, szakbizottságban, akkor esetleg mondjuk még a plenáris előtt találna megoldást arra, hogy a módosító indítványokról tudjunk szavazni. Ja. Jan Mulder. Jan Mulder. Köszönöm, elnök úr, én is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. Néhány megjegyzésem van, úgy érzem, hogy jelentése számos érdekes javaslatot tartalmaz, annak olyan dolgok, amit nem tudunk megváltoztatni, tetszik vagy nem tetszik a megbízhatósági nyilatkozat. Sokan azt mondják, hogy ennek nincs sok értelme. A szerződések azonban ezt rögzítették, tehát ha meg akarjuk változtatni a jelenlegi rendszert, akkor a szerződést kell módosítani, ez pedig már más lapra tartozik. Nem kaptam még választ egy további felvetésre, tehát, hogy ugyanolyan módszert kéne alkalmaznunk az európai költségvetésre, tehát, hogyha ugyanolyan rendszert alkalmaznánk az európai költségvetésben, mint a tagországi költségvetésekben, akkor a tagországi költségvetések közül hány költségvetés kapna megbízhatósági nyilatkozatot? A 2%-kal kapcsolatos vita Vannak érvek amellett, hogy ez változzon, azt szerint, hogy milyen témáról van szó, milyen politikáról. Például nagyon sok szerződés él például a kutatásban, és lehet, hogy többe kerülne az ellenőrzés, mint a kétszerzelékos célnak az elérése. A nemzetközi standard azonban 2%-ot mond. És ha ettől el akarunk térni, akkor ezt nyomós okokkal kell alátámasztani. De hát azt gondolom, hogy tetszik vagy nem tetszik, a jelenlegi rendszerekkel együtt élnünk, ezt kell eh, pontosítani, de egyelőre én nem látok megoldást. Tehát hány tagország kaphatna a bizottságtól pozitív eh, megbízhatósági nyilatkozatot? És kérem a bizottságot, hogy erre válaszoljon, vagy ha jelen van vele tanács képviseletében, akkor megtehetné ugyanezt. Gráf urat köszöntöm a bizottság képviseletében, és kérem, hogy fogalmazza meg a véleményét, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. A bizottság köszönetet szeretné mondani Cseskova asszonynak a kitűnt jelentését, különösen azért a támogatásért, amit a bizottságnak ad az egyszerűsítés területén. A meghallgatáson a bizottság világosan elmondta azt, hogy vannak kockázatai annak, hogy nem lesz a több éves pénzügyi keretben egyszerűsítés, mégpedig azért, illetve a parlament nagyon sok módosítót fogalmazott meg, és ez nem segíti az imént említett folyamatot, és a tanácson belül is nagyon nehezek a viták ezzel a témával kapcsolatban. Nagyra értékek a jelentéstevő támogatását, amely az új teljesítmény kultúra kialakítását illeti, a parlament és a tanácssal szorosan együttműködünk azért, hogy visszajelzést kapjunk arról, hogy a 318-as cikkelje kapcsolatos jelentés mit fogalmaz meg. És természetesen a teljesítmény alapú és kialakítással is foglalkozunk, és a munkacsoport eh, létrehozásának gondolatát magunkkal visszük, annak érdekében, hogy megnézhessük, mit is tehetünk eh, ezzel kapcsolatban a jövőben. Nagyra értékeljük a rendszerek eh, korrigáló vetületeit, és szeptemberben is foglalkozunk majd ezzel. A 2000 os anyagi küszöbre térnék még vissza, illetve Muller úr kérésére, hogyha egy ilyen típusú módszert használnánk a tagországi költségvetéseknél is, illetve a 2000 os anyagi küszöböt, ez érvényben volna, akkor vajon hány tagország kaphatna pozitív megbízhatósági nyilatkozatot? Ez egy elméleti kérdés, nagyon sok alkotmányos és szabályozás irányoz elő ilyen típusú kötelezettséget, de például az Egyesült Királyságban a auditor 20 éven keresztül kellett, hogy megtagadja a pozitív megbízhatósági nyilatkozatot, például a szociális társadalombiztosítási rendszereknél, azért, mert több mint 2%-os volt a hibarány. De ha megnézzük a statisztikai adatokat, a strukturális és mezőgazdasági alapokkal kapcsolatos szabályozásoknál, akkor kiderül az, hogy nagyon sok tagország küzdik a kétszázalékos küszöb betartásával. Éppen ezért a bizottság üdvözli az önök támogatását. Az új feltétek alkalmazásában a pénzügyi rendeletnél, mert hogyha folyamatosan magas a hibarány, akkor elemzést kell végezni, azért, hogy kiderítessük, mit tehetünk a javítás érdekében, ennek mik a költségei, illetve milyen intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy a fennálló problémákra megoldást találhassunk. A jelentéstevőnek néhány technikai kérdést is benyújtottunk, de most én ezekre nem térnék ki. Három fontos ügyet emelnék ki. Azt gondolom, hogy a jelentésben ezekre fontos lenne kitérni. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ne küldjünk egy olyan üzenetet, miszerint az egységes audit nem működőképes. Azt gondolom, hogy azt kell továbbítanunk, kell közölnünk, hogy az egységes audit egyelőre még nem működik, tehát még nem. Fontos ezt az utat tovább folytatnunk, de szükség van a szükséges, illetve fontos módosításokra, kiigazításokra és javításokra. A jelentés tízes pontja erre kitér, és azt mondja, hogy a tagországi rendszerek még nem működnek, illetve nem működnek teljes mértékben. Én ugyanezt javasolnám a 13, 13-as pontnál. Fontosnak tartjuk továbbá azt is, hogy ne legyen a szék és a bizottság vélemény között óriási véleménykülönbség a megelőző, illetve a korrektív jellegű rendszerek bevezetésénél. Azt gondolom, hogy a bizottságnak is célja az, hogy megelőzze a hibákat, Amennyiben jelentős a véleménykülönbség, akkor ez azért van, mert éves megközelítést alkalmaz a számbeviszik, a bizottságnak pedig több éves megközelítést kell alkalmaznia. A jelentéstevőnek elküldtük a feljegyzéseinket, illetve a szakbizottsági titkárságnak is, és ezek alapján mi továbbra is párbeszédet szeretnénk folytatni önökkel. Ami a pozitív megbízhatósági nyilatkozatot illeti, visszatérnék a meghallgatáson elhangzottakra. Köszönöm szépen a figyelmüket. Ja, fillánk. Köszönjük szépen. Gressla asszony kap. Következőként szólt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a Gráf úrnak a pontosításait. Úgy gondolom, hogy a tízes pont a jelentésben nem igazán adja vissza helyesen azt, amit a számvevőszék, illetőleg a bizottság a meghallgatáson elmondott. Most úgy érzem magamat, mintha a szellemek órája indult volna újra el, és itt hát, régi csontvázak esnek ki a szekrényből. Itt van például a single auditnak a kérdése, úgy gondolom, hogy éveken keresztül teljesen helytelen úton jártunk, eh, hogyha most azt mondjuk, amit most mondunk. Tehát a kérdés az, hogy hogy megyünk tovább, és a single audit kapcsolatos bizottsági közlemény, ami ugye 2004-ből származik, azt tudomásul veszük-e vagy sem. A kérdés gráfúra az, hogy hogy megyünk tovább ezzel a régi koncepcióval, eh, Köszönjük szépen a pontosítást, amivel azt mondja, hogy ezzel kapcsolatban nem értünk el megfelelő eredményeket, de hát hogyan akarunk eljutni eh, a megfelelő eredményekhez, és hogyan kívánunk megfelelő kötelezettségeket eh, eh, rúni a tagállamokra, hogyan akarjuk a szankcionálási rendszert és az ellenőrzési rendszert javítani, és hogyan kívánunk megnyomást gyakorolni a tagállamokra, hiszen nyilvánvalóan a történet csak akkor lesz egy jó egész, hogyha ebben megfelelően részt vesznek a tagállami közigazgatások is. Tehát a bizottság Graf úr véleménye szerint hogyan gondolja a dolgoknak a folytatását. Erre lennék kíváncsi. Elnök, köszönöm szépen, van esetleg további hozzászólás. Úgy látom, hogy a szakbizottsági tagok köréből nincs, úgyhogy akkor Graf urat kérem meg újra, hogy foglaljon állást ezekben a kérdésekben. Köszönöm szépen, elnök úr. Mm, azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság még mindig az egységes audit koncepció mellett áll -e ki. A válasz egyetemen igen. Hogyha elemezzük a rendelés tervezetet az Európai Bizottsági Javaslat alapján, akkor egyértelmű, hogy szeretnénk támaszkodni a kohéziós területen az audit testületek munkájára és az igazoló testületek munkájára a mezőgazdasági területen. Hogyha az Európai Bizottság éves jelentését megnézik, abban azt látjuk, hogy nagyjából 70%-ban támaszkodhatunk a benyújtott audit dokumentumokra. Ha fordítva akarjuk, akarunk fogalmazni, akkor a 30%-a az adatoknak, amiket a tagállamok statisztikai adatokként benyújtanak, egyszerűen használhatatlan és ezért a bizottság a saját munkája alapján, a számvevőszéki munka alapján visszautasítja a nem megbízható adatokat, és új statisztikai adatokat kér. És az új statisztikai adatok már sokkal közelebb állnak ahhoz, amit a számvevőszék mond nekünk, és a hibarány magasabb. Mit lehet tenni azért, hogy a tagállamok megbízható információt adjanak? A bizottság nagyon aktív, a tekintetben, hogy pénzügyi korrekciókat kérjen a tagállamoktól. 2014-re vonatkozóan láthatják, hogy a bizottság 3,6 milliárd eurós szintű pénzügyi korrekciót kért a tagállamoktól. Hogyha a tagállamok nem tudják biztosítani a megbízható rendszerüket, akkor pénzügyi korrekcióval szankcionáljuk őket. És ezek nem kis összegek, hanem jelentős összegek. És a tízes bekezdés, és a 13-as bekezdés is tartalmaz ezeket a módosításokat. Én remélem, hogy a hozzászólásom eléggé egyértelmű volt ahhoz, hogy megértsék, hogy a bizottság mit tesz, és mit fog tenni a jövőben az egységes audit bevezetése érdekében. Igen, köszönöm szépen. Már több képviselő nem kért szót. Úgy gondolom, jelentős feladat áll előttünk, hogy plenárisra vigyük ezt a jelentést de hát az egész bizottság nagy erőfeszítést tesz azért, hogy ez megtörténhessen, és remélem, hogy a plenárisra tudjuk majd vinni a módosítani nyitványokat. És most megadom a szót az előadónak, ha szeretné összefoglalni a vitát. Nagyon röviden. Rövid leszek, szeretnék reagálni néhány megjegyzésre. Először is Nagyon hálás lennék, ha a jelentést a szakbizottság támogatni tudná a plenáris előtt. Egy kolléga beszélt a megbízhatósági nyilatkozatról, hogy ez egy észszerű eszköz-e vagy sem. A 2%-os küszöbérték persze mondhatjuk azt, hogy legyen 2,5, legyen 2, vagy 3. Ez egy olyan téma, amiről a meghallgatáson is beszéltünk, és úgy gondolom, hogy e- ennek a témának a megbeszélését folytatni kell. Lehet, hogy az Európai Unió nem minden szakpolitikája tudja teljesíteni ezt a kritériumot. És nem minden szakbizottsága nem minden szakpolitika esetén lehet megfelelni ennek a színnek, ugyanakkor lehet, hogy a tagállamok számára nem olyan fontos ez a kérdés. Adi úr, köszönöm szépen a megjegyzéseit. Úgy gondolom, hogy jó elképzelés, hogyha a plenáris előtt még tudnánk találkozni, hogyha nem tudjuk megbeszélni itt a módosítóindítványokat, indítványokat, akkor nagyon hálás lennék, hogyha a frakciók részéről olyan kezdeményezést kapnék, hogy a plenáris előtt még tudjunk találkozni. Úgy gondolom, hogy ez egy jó megoldás lehet, és szeretném megköszönni ezt a kiváló ötletet. Beszélt a teljesítmény kritériumokról is. Ez a jelenlegi jelentésben egy újdonság, Több évet töltöttem számviteli munkával és audit munkával, és a teljesítmény megközelítést nem ismerem jól, de úgy gondolom, hogy ennek van jövője. Az egységes adi teljesítményhez való hozzáállásunk az eléggé szigorú, és ennek az alapját formális kritériumok képezik. És úgy tűnik, hogy a jelenlegi eredményekhez vezet ez a fajta megközelítés, de valószínűleg a jövőben kell majd megbeszélni ezt a kérdést. A meghallgatáson is elhangzott, ezért úgy gondolom, hogy ez egy olyan téma, amiről majd még beszélnünk kell. A nemzeti nyilatkozakra vonatkozóan elhangzott hogy nem is annyira fontosak. Úgy gondolom, hogy ennek inkább politikai jelentősége van, és nem is jogi vagy büntetőjogi jelentősége. Politikai szinten, politikai szempontból a nemzeti nyilatkozatoknak kell, hogy súlya legyen. Hogyha a pénzügyminiszter aláírja a nyilatkozatot, akkor ez a nyilatkozat fontos kell, hogy legyen a tagállam. a Tagállamok felelnek az Európai Uniós költségvetési pénz 80%-áért. Az Európai Számbevőszéki módszerek a megbízhatósági nyilatkozatok, ezekről már beszéltem. Úgy gondolom, hogy még beszélhetünk ezekről a kérdésekről. Az akciótervet több évvel ezelőtt fogadtuk el. Úgy tűnik, hogy ez ma már nem teljesen reális. Lehet, hogy reálisabb lenne a kép, hogyha más feltételek között kellene ezt alkalmaznunk az Európai Bizottság képviselőjének, Ráftónak is szeretnék köszönetet mondani, és úgy gondolom, hogy uh, az ő által kért uh, még szócskát be lehet írni a jelentésbe az egységes uh, audit tekintetében. Az április 22-i meghallgatáson elhangzottak olyan vélemények is, melyek szerint az egységes audit nem fog működni, vagy legalábbis nem a jelenlegi kritériumokkal fog működni. A megbízhatósági nyilatkozat továbbra is negatív lesz, tartjuk a 2%-os küszöböt, és nem fog, valószínűleg nem fog működni az egységes audit. Ennyit szerettem volna mondani záró megjegyzésként, és természetesen várom a módosító indítványokat. a teljesítményelvre vonatkozóan, vagy más elvekre vonatkozóan, lehet, hogy ezek működőképes elképzelések. Ennyit szerettem volna mondani. És ha bármit hozzá tudnak tenni a jelentéshez, amit fontosnak tartanak, azt örömmel veszem. Tudom, hogy a szakbizottság nagyon sok tudást összpontosít, és nagyon sok képviselő társam sokkal régebb óta ül ezekben a pacsorokban, mint jó magam. Gressle asszony hozzászólására szeretnék még reagálni. az egyetértek, hogy az ellenőrzési minőség minden szinten jó kell, hogy legyen. Kezdve bármilyen tagállami szinttől, régiós szintről, és onnan fölfelé mindegyik szinten. Természetesen az ideális helyzet az lenne, hogyha egységes szabályokat lehetne mindenkire vonatkozóan alkalmazni, de hát ez valószínűleg nem egy reális elképzelése jelenleg se a közeljövőre vonatkozóan. Egyetértek azzal, hogy az egységes audit valószínűleg szükséges. Az egységle, egységes integrált keretre szükségünk van. Ugyanarról a pénzről van szó. Még egyszer köszönet mindenkinek, köszönet a kollégáknak. Kicsit sajnálatosnak tartom, hogy ilyen kevés idő van a téma megvitatására. Köszönöm. Ja, Köszönöm szépen. Akkor elérkeztünk ennek a napi rendi pontunknak a végére, és ezzel a mai programunkat is abszolváltuk. Köszönöm szépen. Intenzív. Nem. Bocsánat, még a három oldalú egyeztetésre szóló mandátum megmaradt. Nagyon jó. De minden esetre Cseszkova kolléga asszonynak a jelentésért köszönetet mondok, és felhívom a következő napi rendi pontot. A három oldalú egyeztetésre szóló mandátumról van szó, és meg is adom az előadónak, Geyer úrnak a szót. Azt gondoltam, hogy elintézettnek tekinthetjük a dolgot. Jó, rövidre fogom a szót. Köszönöm szépen a kollégák bizalmát, és ugye itt a mentesítésből bizonyos következtetéseket vontunk le a, arra vonatkozóan, hogy mit tudnak a kollégák itt a szakbizottságban hozzájárulásként hozzátenni az általam eh, megfogalmazott mandátummal kapcsolatos állásponthoz. Folyamatosan dolgozunk, és ennek a munkának kihatása van nyilvánvalóan a költségvetésre is próbáljuk azokat a pontokat megtalálni, ahol az Európai Uniós költségvetési források megfelelő felhasználása sérül a rossz menedzsment miatt, és nagyon remélem, hogy sikerült nyakon csípni azokat a pontokat, ahol még nem felül meg a feltételeknek, ugyanis ezzel a dokumentummal kapcsolatos véleményt eh, eh, én magam a terjedelmére való tekintetben nem tudom egyedül elkészíteni. Ennyi lenne a megjegyzésem. Elnök, köszönöm szépen, van -e esetleg a szakbizottsági tagok részéről megjegyzés. Úgy tűnik, hogy nincs, mégiscsak Odi úr parancsoljon. Nem tudom, hogy ehhez az anyaghoz kapcsolódik-e. Viszont a pénzügyi kerettel kapcsolatos viták során 2012-2020 között az az, az összeget érinti, ami a 2013-as évből fennmarad, ennek hatása lesz a 2014-es évre nézve is, tehát felteszem a kérdést, hogy ebben a jelentésben nem kéne foglalkozni azzal a tényel, hogy a 2014-es trialóguson biztosak, biztosaknak kell lennünk abban, hogy megállapodtunk a számokban, amelyekről a kormányok is foglalkoznak, 12, 13, 14, 15 milliárdról van a szó, tehát tudnunk kell azt, hogy milyen ez a pontos összeg, hogy néz ki ez a pontos összeg. Nem azt úr kollégának azt javasoltam, hogy a bizottsági számítás alapján a számvevőszék független szervként mondja meg akkor nekünk, hogy 13 vagy 14 milliárdról van ez szó, bizonyos pénzügyminiszterek 8-9 milliárdról beszélnek, 7,3 milliárdról a 2013-as év felmaradt összegeként. Tehát tudnunk kell azt, hogy a 2013-as év végén mely összeg jelenik meg. Hát, szakbizottságként azt gondolom, hogy ezt az összeget ellenőriznünk kell. A költségvetési biztos adja majd meg ezt a számot, de tudnunk kell azt, hogy miről van szó a két eh, időszak, 2013 eh, és 2014 eh, értelmében. Inge Gressle. Van-e a módosításoknak határideje? Van, ugye? Nincs ezzel probléma, viszont a hetes pontot egy kicsit furcsának találom, a jobb pénz elköltés az eredeti elképzelésünk volt, és most, hogy végre vannak olyan tagországok, akik kiállnak emellett, utána pedig kritizáljuk őket, hát én ezt nem tartom elfogadhatónak. A hetes ponttal tehát gondjaim vannak, lehet, hogy szépen hangzik, a szocialisták párt kongresszusán mondjuk, de számunkra, Költségvetési Ellenőrzések Bizottság számára a better spending ügyét fő ügyé kell tennünk, éppen ezért a 9-es pontnál nézzük meg azt, hogy a csempészek, csempészetnél úgymond mi magunk mennyi dohány csempészünk. Nekem is van kérdésem, de először uh, Sanders képviselő kapszol. Köszönöm szépen. Arra szeretnék reagálni, ami éppen elhangzott a szocialisták egyik kongresszusával kapcsolatban. Nem tudom pontosan, hogy miről van szó, de jó lenne, hogyha újra eszmét tudnánk cserélni néhány kritikával illetett ponttal kapcsolatban, például a német kormány strukturális alapokból származó forrásokkal való visszaélései nem feltétlen kell eh, arról beszél, nem feltétlen egy szocialista rendezvények kapcsolatban kell arról beszélni, milyen rosszul költik a közpénzeket. Elnök Geyer úr reagálni kíván, de szeretnék eh, kapcsolódni egy kérdése a tárgyalások állásával kapcsolatban a dolgokhoz. Nem tudom, hogy a tárgyalások állásáról mennyiben leszünk támogatva, eh, tájékoztatva, ugye csak azt látjuk, ami a médiában megjelenik, illetőleg amit az egyes frakcióban a tagok mondanak, beszélnek egymás között. Te a vélemény előadójaként tájékoztatva vagy a dolgok állásáról? Nos, nagyon egyszerű az utolsó kérdés a válasz. A Költségvetési Bizottságnak is tagja vagyok, és ott a tárgyalások állása, a több éves pénzügyi kerete kapcsolatos tárgyalások állása illetőleg az ottani visszalépések, amiket eh, a költségvetési, a 2014-es költségvetési tárgyalások leállásával kapcsolatban eh, látnunk kellett, az folyamatosan téma ott. Tehát a parlament, hogy röviden beszámoljak a dolgokról, a két kérdéskönt, kérdéskört összeköti egymással, hiszen természetesen úgy érvel, hogy a tagállamok által tervezett nagy differencia a kifizetések és a kötelezettségvállalások között, ami ugye a következő több éves pénzügyi keretre van tervezve, ez egy strukturális deficithez fog vezetni, és ezzel nekünk meg fog gyűlni a bajunk. Erre utalt egyébként Odi úr is. Az elmúlt időszakban is volt már olyan helyzet, hogy különbözőségek mutatkoztak a kötelezettségvállalások és a kifizetések között. Hogyha a szocialistáknak egy rendezvényén kellene most felszólalnom, akkor azt mondanám, hogy fedezetlen csekket állított ki ezzel a költségvetési hatóság. 960 milliárd euró van a finanszírozásra, vagy ennyi kellene, de csak hogyha 909 milliárdot adunk, akkor nyilvánvalóan 52 milliárdos lyuk marad, ezt könnyen ki tudjuk számolni. Tehát, hogyha ez a helyzet, ilyen költségvetés kapunk, akkor nem tudjuk, hogy minden egyes projektet be tudunk-e fejezni, tehát kifizetés mindenhol történik-e, vagy lesznek jogi nehézségek, lesznek halasztások, vagy lesznek a végén meg nem valósíthatónak bizonyuló projektek. Tehát, hogyha nyilvánvalóan a kötelezettségvállalások egy kifizetések közötti különbség eh, alapvetően nem probléma, de a többéves pénzügyi keretben ez már olyan dimenziókat öltött, ahol igenis az Európai Unió legitimitásával kapcsolatban és a politikai céljaink elérhetőségével kapcsolatban azért aggodalmaink merültek már merültek fel. Az Európai Parlament úgy érvel, hogyha nem vagytok hajlandóak a problémát a jelenlegi formájában kezelni megfelelő módon egy pótköltségvetés útján, akkor ezen a ponton a hitelességet, a ti hitelességeteket az kétségbe vonjuk. Van egy másik problémánk is. Itt most jól megfenyegettük a Költségvetési Bizottságban az Európai Bizottságot, Lewandowski biztost, ők ugye a különböző, az ő különböző szolgálatai mindig különböző számokkal állnak elő. Először 16, aztán 12 milliárd eurós összeget dobnak be a vitába. Hogyha megnézzük ezeknek a összegeknek az kialakulási történetét, vagy keletkezési történetét, akkor azt láthatjuk, hogy itt sajnos a objektív körülményeken kívül a politikai szerepet játszik. Úgyhogy itt jó lenne, hogyha azt mondanánk, hogy azért harcolunk, hogy a bizottság abba a helyzetbe kerül, hogy az általunk kialakított politikát képes finanszírozni is, és próbáljon meg a tanácsra nyomást gyakorolni, hogy a megfelelő összegeket a, egy pótköltségvetés keretében rendelkezésre bocsássák. Kicsikét aztán ebben az egész vitában az alakul ki, hogy minket néznek itt a az elefántnak a boltba, mert a bizottság aztán újra számolja a dolgokat, és azt mondja, hogy ám még sincsen szükségünk 16 milliárdra, hanem csak 12-re van szükségünk. A tanács most azt kínálta, hogy ez részletekben fizeti ki, először 7 milliárdot fizeti, aztán a következő 5-ről majd még tárgyaljunk, mondták. Lewandowski biztost ezzel fenyegették, és azt mondták neki, hogy ha a 12 milliárd mellett maradsz, akkor, akkor abból baj lesz, és próbál meg a számokat úgy alakítani, hogy politikai szempontból is elfogadhatóak legyenek. Tehát most azt látjuk, hogy egyelőre ezeknél a számoknál maradunk. Tehát itt probléma van, ezt, ezt látjuk, értem az Odi, áll, Odi kolléga által megfogalmazott politikai problémát is, de nem tudom, hogy a jelentésbe ezen a ponton, vagy a véleménybe ezen a ponton ezt föl kellene vennünk, mert ez a Költségvetési Bizottságnak a feladata, és nem feltétlenül mi saját véleményünkben erről szót ejtsünk. A bizottság nem tudja most, hogy a 2014-es költségvetés milyen jogalapon nyújtandó be, de addig is, amíg ezt eldöntik, addig is a többéves pénzügyi kerettel előrébb kell lépni. És akkor azt mondtuk, hogy rendben, a 2013-as eh, kiinduló pontot plusz eh, az inflációt veszük kiinduló alapnak, legyen ez a jogalap, és ha jól értettem, akkor most a bizottság maga sem hisz, az Európai Bizottság maga sem hisz abban, hogy a tárgyalások lezárhatóak. Tehát most az a helyzet, hogy itt most kicsikét zsákutcába jutottak a tárgyalások, de nyilvánvalóan ebben a helyzetben is el kell végeznünk a saját házi feladatunkat. Nos, Inge, hogy maguk a dohány, dohányipari vállalkozások maguk dohánycsempészettel foglalkoznak-e? Hát lehető, de de nyilvánvalóan nem fenyeget, nem gyanúsíthatunk senkit megfelelő bizonyítékon nélkül. Ezzel ugyanis egy nagyon súlyos dolog lenne. Én nem kívánok ilyen dolgokra belemenni a jelentésemben. Tudom, most kicsikét sarkosan fogalmaztam. Én nyilvánvalóan a jobb költésnek a barátja vagyok. Nézzük meg a jobb költés barátait, és ők ugye megpróbálták csökkenteni az Európai Unió költségvetését ez alatt a cím alatt most nyilvánvalóan föl kell tennünk azt a kérdést, hogy ti a jobb költés barátaiként mit tesztek az Európai Unió céljainak elérésért a finanszírozás területén? hogyha ellenőrzés kérdését nem kezelitek megfelelően, és ellenőrzésre nem kerül sor. És politikai szempontból számomra fájdalmat okoz, hogy az Egyesült Királyságból folyamatosan felháborodott kommentárokat hallok arról, hogy az európai költségvetést milyen rosszul kezeljük, és utána azt olvasom, itt most nem akarok összeget mondani, de minden esetre egy jelentős összeget vissza kell fizetni az agrárpolitika keretében, mert nem megfelelően kezelték az Egyesült Királyságban. Tehát tudomásul kell vennünk, hogy a jobb költés barátainak is vannak bizonyos házi feladatai ezen a területen, és ne tegyenek úgy, mint hogyha náluk minden fantasztikusan működne, és csak más tagállamokban lenne rossz a pénz elköltésnek a módja. Tehát itt van egyfajta ellentmondás, amire mindenképpen utalni kell. És az, hogy pont ez az ellentmondás olyan országoknál jelentkezik, akik a jobb költés barátai címkével látták el saját magukat, azért ez mindenképpen egy olyan tény, amire figyelmet kell fordítani. Hát mi mindannyian nyilván a jobb költésnek a barátai vagyunk, ezen dolgozunk, de ezen a ponton mindenképpen utalnunk kell arra, hogy aki jobban akarja a tanácsban a pénzeket elkölteni, annak lehetősége van, hogy ez rögtön, ezt rögtön elkezdje, E, nézzük meg, hogy hol működik ez jól. A regionális politikai főigazgatóság megállapította, hogy a 27 tagállamból 18 e, tagállamban a regionális programoknak a jogszerűsége nincsen biztosítva, és ott három ország is volt, az Egyesült Államok, Hollandia és Németország a jobb költés barátai közül, akik benne voltak ebben az illusztris csapatban. Erre is utalni kell. Elnök, ez egy különös fajta humor akkor. Hogyha ez valóban így volna, akkor senki nem ellenezné, viszont hogyha később nem vesznek bennünket komolyan, akkor felteszem a kérdés, hogy muszáj ezt így elintézni. Ez a parlament a jelenlegi több éves pénzügyi keret kapcsán elfogadta azt, hogy 50 milliárdos különbség lesz majd, és ezt az 50 milliárd eurót a tanács a következő többéves pénzügyi eh, keretnél is beterjesztette. Tehát ha már egyszer elfogadtuk, akkor még egyszer el kell fogadnunk. Elnök, én nem voltam jelen a legutóbbi ülésen, de én nem fogadtam el ezt a különbséget. Csak um, tehát nem, nincsen folyamat, nem folyamatosság mi ezt elfogadtuk annak idején, ezt a különbséget, és soha nem volt mindez probléma, azért, mert eddig a társfinanszírozási ráta nem volt életben, tehát a tagországoknak nem volt szüksége erre az összegre. Tehát itt nem politikai kérdésről van, hanem technikai eh, kérdésről. Egy nagyon furcsa helyzetben manőverezte be magát ez a ház, miszerint eh, ezt a technikai kérdés, politikai kérdésén növesztették. Én szeretném, hogy a szakmai balapon járnánk el, a tényekre támaszkodnánk, a hetes bekezdés kevésbé alapszik a tényekre, egyébként pedig utalnék arra, hogy az a kérdés, hogy a cigarettacsempészet me- mekkora részét okozzák a cigaretta cégek. Én ezt a felvetést legitimnek tartom, éppen ezért kötöttük megállapodást a cigaretta cégekkel. Inkább arról van szó, hogy ezek a dohányipari megállapodások mennyire működnek jól vagy nem, és ezen belül vagy kívül mi történik. Tehát ezt a kérdés felvetést én legitimnek tartom, és jó lenne, hogyha a és is ellenőrizni ezt a területet, megvizsgálhatná azt, hogy a megállapodások hogyan működnek, illetve a csempészeten kívül milyen más ügyletek bonyolódnak a megállapodásokon kívül. Még egyszer utalni kell, hogy pusztán kérdésem van, nem vádolok senkit. A hetesre visszatérve, én nem szeretném a jobb költés barátait védeni, vissza, viszont ott, ahol a jobb költés, költés barátait barátait ugyanúgy kritizálják, mint bennünket, hát ezzel nem feltétlenül tiltakozom. Két további felvetés van, tehát mi vagyunk a jobb költés igazi barátai, és ezt nem vehet el tőlünk senki. Amit Geyer úr mondott, én is csatlakoznék ehhez. Nagyon furcsa az, hogy a tanácson belül alkalmas szint, hogyan tesznek rá az európai költségvetésre, és mondják azt, hogy az EU-ban jobban kellene a pénzt elkölteni. Hát ezzel önkasztrálást végeznek az érintettek tulajdonképpen, tehát jobb lenne inkább megnézni azt, hogy a saját kompetenciáinkat hogyan intézzük el jobban, Gressle eh, asszony, illetve Gájer úr és én magam ugyanabban a tagországból érkezünk, a szövetségi állam, tehát hogyha a saját tagországunkban ilyen módon kezelnénk a közösségi szintet, és nem lennénk hűek, úgymond, a szövetséghez, akkor közfelháborodás eh, lehetne ebből. Azt gondolom, hogy az EU-hoz való hűség még nem annyira megalapozott, függ, független attól, mit mondunk, az EU-nak nem lesz jövője, hogyha az alkotó részek nem kötelezik magukat e, el a hűség mellett az EU iránt. Én még nem szavaztam meg a középtávú e, finanszírozást. Jan Mulder és Jean-Pierre Odi kértek szón. Briefly, whatever might be the shortage, we have a system of commitment bármilyen kevés is a költségkeret, akkor is az európai költségvetésre felelünk, és ahogy elhangzott, itt nem lehet szűkölködni. Hogyha van egy vállalás, akkor képesek kell, hogy legyünk arra, hogy fizessünk. A kifizetések fő forrásai a tagállamok. Költségvetési hatóságuk van, mi az európai költségvetés tekintetében ugye nehéz időszakot élünk, a költségvetési hatóságok felhatalmazzák a vállalásokat, elfogadják a vállalásokat, ha bejönnek a számlák, nem mondhatjuk azt, hogy nincs pénz. Ez a Budgeting Europe rendszer, ami nem állhat fönn továbbá. Új saját forrásrendszert kell kialakítani, szerintem ez abszolút szükséges, olyan rendszert nem lehet elfogadni, amiben valamit engedélyezünk, és utána azt mondjuk, hogy bocs, találjatok máshol finanszírozást. Ez egy nem létező rendszer. Köszönöm, Jean-Pierre Roddi. Rövid leszek. A vállalások és a teljesítések politikai szempontból, hogyha például a brit miniszterelnök a, a állam és kormányfők előtt beszél a tartozás követelésről, hát akkor végül is nem ő fogja megváltoztatni a mi rendszerünket. Ő az, aki belevitt minket ebbe a tartozik követelt témába. De hát akkor nézzük meg a 2013-as követeléseket, vagy igényeket. 3-4 milliárdos összegről van szó, nem technikai kérdésről, hogyha minden tagállam megállapodik, akkor mi lesz a különbség? Az én kérdésem az, hogy tudtuk ezt az eltérést, tudtunk erről, hogyha holnap az Európai Bizottsága kutatásra vonatkozóan mondjuk júliustól a szeptemberet egy új programot állít föl, akkor a 2013-as költségvetést ez terhelni fogja az előadónknak szeretném föltenni a kérdést, hogy nem lehetne beírni valamit, hogy itt menet közben valamilyen szakértői munkát, tehát például a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottságnak ne lenne, lehetne esetleg egy joga arra, hogy azt mondja, hogy na mi az a megfelelő időpont, mondjuk ne négy, öt vagy hat, hogy mi, megnéznénk, hogy mit lehet tenni ezzel a különbséggel. Ugye az általános megállapodás az egy más kérdés, de igazából itt a tartozik követel kérdésről van szó 2013 végére. Forrásnak meg kell lennie, mert ha ugye az Európai Unió ígéretet tesz és nem teljesíti, hát az egy grotex kép lesz. Egy, igazából egy kis struktúra van szó, és struktúráról van szó, és nem tudja a számlakat kifizetni, hát akkor milyen véleményt alakítunk ki magunkról fél évvel a választások előtt? Ja, Nos, nagyon sok anyagunk van a vitára, ezek most elhangzottak, jönnek akkor a módosító indítványok, és a normális menetben folynak a dolgok. Tovább. Nem tudom, hogy a bizottság ebben a kérdésben valami újdonsággal tud-e szolgálni, talán vannak érdekes fordulatok a történetben, amik érdeklődésünkre tarthatnak számot, vagy mégiscsak? Tell you anything new? Semmi újdonságot nem tudok mondani, csak Oddi úr kérdésére szeretnék reagálni. Természetesen a költségvetés végrehajtásáról évvégén kapunk jelentést, és ezt a szám, Európai Számvevőszék is megkapja. Tehát meg lesz az információ a tekintetben, hogy a hiányzó ö, kifizetetlen összeg megvan-e, vagy nem. Tehát a mi évvégén még nyitott összeg. Monsieur Audio. Hát itt a határidőkről van szó, hogy a számvevőszéknek a jelentését mikor fogjuk megkapni. Hát ha 2015-ben kapjuk meg a 2013-as jelentést, azzal már nem tudunk mit kezdeni. Oké. <laughs> Okay. So, damit werden wir am Ende der Ezzel akkor elérünk, elértünk a vita végére. Nem tudom, hogy az előadó még kére szót, nem? Akkor félbe szakítom az ülést. Holnap 9 órakor ugyanebben a teremben folytatjuk a munkát. Köszönöm.